Colleghi, buongiorno. Se gentilmente prendete posto. Kérem, hogy foglaljanak helyet, kezdhetjük ülésünket. Kedves vendégeink meg is érkeztek. Tomázó Pádosz Kiopa professzor úrnak legkésőbb 16 órakor el kell távoznia, mivel el kell érni egy repülőt, Japánba készül, nem tud tovább maradni, éppen ezért mindannyiunk kötelessége, hogy tiszteletben tartsuk a határidőket. Néhány közleménnyel élnék, de ez csak néhány percet fog igénybe venni, hogy ne vonjam el az értékes időt a későbbi ért, eszmecserénktől. Ahogyan tudják, kértem Aston Bárónőn keresztül, az EU afganisztani különleges képviselőjétől Uzakasz úrtól, hogy látogasson el hozzánk egy meghallgatásra. Ugyanezzel a javaslattal éltem a washingtoni delegáció vezetőnél, Vale alde Meidánál is. Jó lenne, hogyha azelőtt ellátogatnának hozzánk, mielőtt vállalnák tisztségüket, éppen azért, hogy a parlament megvizsgálhassa személyes képességeiket, szándékukat, még akkor is, hogyha a kinevezésük a főképviselő feladata. Kifejeztük kívánalmunkat, és mindenképpen élünk ezzel a felelősséggel, hogy legalább konzultációs eljárás keretében ezen hatáskörünket gyakorolhassuk. Uzakasz úr március 23-án 17 órakor látogat el hozzánk. A 22-i ülés, 22-e délutáni ülést elhalasztottuk, hogy mindenki számára lehetővé tegyük, hogy a fejlesztési szakbizottság ülésén részt vehessünk, amelyre meghívást kapott Tony Blair volt brit miniszterelnök, aki egy jelentést fogott bemutatni, ez egy érdekes témának tűnik számomra. Megkaptuk tehát ezt a meghívást, és éppen ezért felszabadítottuk ezt a délutánt, hogy lehetővé tegyük ezen, hogy részt vehessenek ezen az alkalmon. Március 23-án 15 órakor sor kerül egy eszmecserére a főképviselő asszonyal, az alelnök asszonyal, Eston Bárónővel. Ez hasznos alkalom lesz arra, hogy megvitathassuk az Európai Külszolgálati Hivatal létrehozásával kapcsolatos gondolatokat. Elmer Brock kolléga jelentést ennek a témának és a külügyi tanács végkövetkeztetésével is foglalkozni tudunk, amely az az előtti napon ül össze. Akkor tehát nézzük a január 26-27-i jegyzőkönyvek elfogadását, valamint a 28-ait és a február 4-i jegyzőkönyv elfogadását. Ha az ülés végéig nem érkeznek kifogások, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig kezdődhet az eszmecsere Tomazo Pedas Kiafa elnök úrral, valamint Etienne Davignon doktor úrral, ezzel az érdekes beszámolóval kapcsolatban az új európai-amerikai partnerség címmel Nikol Nezott jelentéstevőt is üdvözlöm körünkben, aki szintén itt van körünkben, és nagyra értékelem az általa végzett munkát. Egy rövid bevezető, Tomazó Padoas Kioppa úr, ennek a szervezetnek az elnöke, amely rendkívül magas szintű szervezet, melynek tagjai Jerzy Buzek, európai parlamenti elnök, valamint Ferhofstadt kolléga és más jelentős személyiségek, akik gazdag tapasztalatot halmoztak fel a nemzetközi politika területén, akik magas kormánytisztségeket vállaltak országaikban vagy az Európai Unióban. Nagy aktualitású és fontos témákkal foglalkoznak, olyan forgatókönyvekkel, eseményekkel, amelyeket éppen most élünk át. A Lisszaboni szerződés egy új profilt biztosít az Európai Uniónak, a külpolitikában jelentősebb hatásköreink lesznek. Ez tulajdonképpen az EU külpolitikájának kezdete, és az USA-ban pedig az új elnök új feltételeket szabott, új forgatókönyveket, érdekes új forgatókönyveket, amelyek felélénkíthetik a két kontinens közötti kapcsolatokat. Azt hiszem, hogy ez valóban egy megfelelő háttér ahhoz, hogy új feltételek között javasolhassunk párbeszédet az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között. Ezzel a témával kapcsolatban meghallgatjuk két nagyra becsült és tekintes vendégünk beszámolóját, ahogyan elmondtam, további megjegyzésekkel nem is élnék bevezetésként, hogy ne raboljam el az időt az érdekes eszmecserétől jelentéstevőinkkel. Elnök úr, Pádaszki apa úr, átadom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy az Európai Parlament vendége lehetek ebben a szakbizottságban, és különösen az nagy öröm számomra, hogy az ön elnökletével zajlik ez az ülés, hiszen régi barátság és együttműködés köt minket össze több mint tíz éve. hogy a lehető legkevesebb embert lássam, hogy használja a fülhallgatót, ezért angolul szólnék, néhány bemutató szóval jönnék erről a jelentésről, amit azt hiszem, hogy valamennyien megkaptak ma. A kutatóintézet, mint önök is tudják, 1986-ban jött létre, Jacques Delors alapította, tíz évvel azt követően, hogy a bizottság elnökévé lett. Ez 2005 óta én vagyok a Noterop elnöke. Ez egy olyan orientációs bizottság, több olyan személy áll ennek az élén, akik a különböző országok politikai életének kiemelkedő alakjai. Egy évvel ezelőtt, amikor az Obama elnökség elindult, az európai intézetek a nagyobb, nagy megújulás előtt álltak, egy új bizottságot akartak létrehozni, és a Lisszaboni szerződés ratifikálása is az előttek álló programok között szerepelt. A Notre Europe keretében úgy gondoltuk, hogy itt a kellő alkalom arra, hogy mélyen újra gondoljuk az ENSZ, bocsánat, az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kapcsolatokat. Nos, ezt a csoportot Romano Prodi és Verhofstadt közös elnökségével hozták létre. A tagjai között Jelzli Puzek is ott volt, aki friss tag volt a Notre dame elnökségében. Jacques Delors, Joska Fischer, Pavo Lipponen és Heiser voltak ezen kívül a tagok, Nizoto volt a fő előadó, és eh, a Notre-Dame család valóban kell megfelelő összetételű volt arra, hogy egy jelentésben foglalják össze az EU Egyesült Államok kapcsolatának előttünk álló évtizedben való képét. Tudatában voltunk annak, hogy sok évtizedet követően a, a, világ, a két pólusú világ hosszú évtizedeit követően, amikor az Egyesült Államok egy szövetségre kellett, hogy támaszkodjon, egy újabb évtized következett, amelyben az egypólusú világ álmát dédelgették, különösen az Atlanti-óceán túlsó partján. És eh, a világon eh, különböző pontjain úgy érezték, hogy ezt nem volt más, mint hegemoniára való törekvés. A csapat érzése az volt azonban, hogy teljes mértékben el kell ugyan ért, ismerni azt a tényt, hogy ma a világ több pólusú, és ennek következtében a partnerség felfogásával kell megközelíteni a világ problémáinak megoldását, az Egyesült Államok és az Európai Unió számára ezt az időszakot az a tény fényjelezte, hogy a globalizáció kihívása több problémát is okoz mindkét oldalon, Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak, és egy sor kötelezettséget is. A két nagy szereplő egyike sem teheti meg a világban, sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió azt, hogy egyedül próbálja-e problémákat megoldani. Időközben pedig kiderült, hogy a globalizáció kezelését sürgősen meg kell, a kezelésének módját sürgősen meg kell oldani, annak érdekében, hogy a belső kapcsolatok nehogy az erőegyensúly billenéséhez vezessen, hiszen ez destruktív lehet hosszú távon. A kihívások elemzését egy jelentésben foglaltuk össze, melyben elemeztük azt a tényt is, hogy sem Európa, sem az Egyesült Államok önmagában nem elegendő ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat megoldják. Javasoltuk ezen kívül azt, hogy egy közös felfogással a két alapvető koncepció elfogadásának alapján oldjuk ezt meg. A két koncepció pedig a multilateralizmus és a szuverenitás megosztásának eh, kialakítása legyen tehát az a mód, amelyel a globalizáció kihívásait konstruktív módon lehet kezelni. Talán itt be is fejezném, és inkább átadom a szót Steve Davignonnak, aki a jelentésről számol be. Minden esetre megismételném azt, hogy ahhoz, hogy lehetőségünk nyíljon arra, hogy a jelentést megbeszéltük, az, hogy most erre mód nyílik, az annak a jele, hogy figyelmet fordítanak munkánkra, és ez számunkra megtisztelő. Nyon úr, öné a szó. Merci, monsieur le président, et Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy alkalmat ad arra, hogy az ön által elnökölt szakbizottság előtt szóljak erről a dokumentumról, amelyet együtt dolgoztunk ki. Röviden visszatérnék a kiinduló pontra. Negyed évvel ezelőtt kérdéseket vetettünk fel az Európai Unió és az USA közötti kapcsolatok a kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban nagyon sok könyv van, sok dokumentum, sok kommentár. Mi viszont azt mondtuk, hogy talán egészen egyszerűen el kellene képzelnünk, hogy az elmúlt 60 évben milyen lett volna, ha egyáltalán nem lett volna kapcsolat az EU és az USA között. egy olyan helyzetben vagyunk, amikor mögöttünk van a második világháború, eltűnt a Szovjetunió és a globalizáció mindennapos mindenki számára. Tehát fel kell vetnünk a kérdést, hogy a Lisszaboni szerződés kiegészítő cselekvési eszközöket ad-e az EU kezébe, és mióta Obama lett az amerikai Egyesült Államok elnöke, egy olyan mandátummal, hogy megváltozott a helyzet az elődjéhez képest. Nos, egy ilyen helyzetben talán érdekes felvetni egy ilyen elképzelést, és nulláról kiindulni, és felvetni ezt a kérdést, hogy mit is hoz nekünk ez az együttműködés, és mi lenne, ha egyáltalán nem létezne ez az együttműködés. A világ megváltozott, a globalizáció, a kölcsönös függőség fényében, és nagyon sok új szereplő lépett fel a 21. században a világ alakításán munkálkodnak együtt velünk. Nagyon gyorsan elkészítettünk tehát egy elemzést arról a változásról, amely lezajlott. És ami a két felet illeti, amelyeket meg akartunk vizsgálni, tehát az amerikai oldalt, tehát a a legnagyobb világhatalmat, de valószínűleg a történelemben is a legnagyobb világhatalom ez. Tehát az USA nem képes egyedül foglalkozni a különböző kérdésekkel, Afganisztán, illetve közel-kelet példák erre. Azaz arra, hogy egy hegemónia politika ha azt egy ország, egy állam egyedül folytatja, az nem kivitelezhető. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az EU mit tett ebben az időszakban, ez jelentős hozzájárulás, ugyanakkor az a helyzet, hogy politikánk eszközei néhány dolgot még nem értek el. Vannak még tehát megvalósítandó feladatok. Tisztáznunk kellett tehát, hogy nagyon sok illúzió létezik, amelyek a jövőben is fennállnak majd, mint illúziók. Tehát meg kell állapítanunk, hogy az amerikaiak egyedül nem tudnak sok kérdésnek megfelelni, és az európaiak esetében fennáll az a veszély, hogy marginalizálódnak, ami az új világ alakítását illeti. Fel kell tehát vetnünk a kérdést, hogy ezzel az új ezekkel az új feltételekkel hogyan lehet benne, ezeket hogyan lehet kezelni. Három dolgot állapítottunk meg. Egyrésztről mindenhol fellépnek kockázatok, nem stabil világban élünk, a gazdasági helyzetet valamennyien ismerjük, szabályokra van tehát szükség a gazdaság területén is, valamint kormányzatra. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az a módszer, amelyel ezt a kihívást kezelni tudjuk, talán abban áll, hogy a hatalmak, különböző világhatalmak egyensúlyára támaszkodjunk. Európa története megmutatja, hogy ebből nem lehet levezetni a stabilitást tehát a hatalmak közötti egyensúlyból, a hatalmi egyensúlyból. A dokumentumban abból indultunk ki, hogy a helyes reakció csak is a multilaterális válasz lehet. Meg kell néznünk, hogy az USA és az EU nagy gazdasági technológiai jelentőséggel rendelkeznek, és ennek megfelelően abból kell kiindulnunk, hogy bizonyos feladatokat el kell látnunk ebben az új világrendben. Tehát, hogyha multilaterális struktúrát szorgalmazunk, akkor milyen kérdésekkel kell foglalkozni ennek a struktúrának, illetve milyen feltételek mellett lehet ezt a stratégiát optimális módon végrehajtani. Ezek tehát az alapkérdések. A demokrácia, a fejlesztés, az értékek kérdése, amelyeken az EU alapszik, a nemzetközi biztonság kérdése, az izraeli-palesztin konfliktus, egészen az ázsiai kontinens problémáig, egy világos Oroszország politika kidolgozása, a jövő nagy kihívásai, ezek között említhetjük az éghajlatváltozást és a többi. Az éghajlatváltozás nemrégiben megerősítette, hogy a hagyományos megközelítés, amely abban állt, hogy az Európai Unió jogszabályok révén multilaterális módon közelíti meg a kérdést. Nos, Kopenhágában ezt a régi megközelítést egyes országok elutasították, akik azt mondták, hogy nem érzik magukat kötelezve arra, hogy mások elméletét kövessék ezen a területen. Az amerikaiak tehát egyedül nem tudták megoldani ezeket a kérdéseket, az európaiak sem. És hogyha ezekkel a nagy kérdésekkel foglalkozni kívánunk, és konszenzust akarunk elérni ezekben a nagy kérdésekben, például a gazdasági kormányzás, a biztonsággal összefüggő kérdések és a többi területén, Hogyha tehát megvizsgáljuk ezeket a tényeket, akkor fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy ez a privilégiázott kapcsolat, ez mennyiben fejleszthető tovább a két fél között. Abból indultunk ki, hogy három előfeltétele van mindennek, és arra következtetésre jutottunk, hogy szükséges fenntartani az USA-hoz fűződő kapcsolatainkat, de a három feltétel betartásával, amiről az imént szót ejtettem, tehát hogyha van katonai függetlenség az USA-val szemben, ez nem jelenti azt is, hogy politikailag is függetlenek vagyunk az USA-tól. Mindent meg kell tennünk a biztonságunk garantálása érdekében, de ez nem jelenti azt is, hogy egy időben politikailag is függetlenek vagyunk az USA-tól. mind az USA-nak, mind Európának saját felelőssége van ezen a területen, és ennek a felelősségnek meg kell felelnünk. A második feltétel, el kell fogadnunk, hogy ezen új politika meghatározásánál tanulnunk kell a valóság tényeiből azaz abból, hogy az európai államok önmagukban nem képesek ezeket a feladatokat megoldani. És hogyha valóban hatékony politikát akarunk folytatni, akkor a szuverén jogokat együtt kell gyakorolnunk. Csak így leszünk képesek a közös politika kialakítására. C'est la deuxième condition, et la troisième condition. Obama nem látogatott el Madridba, talán azt gondolta, hogy semmi érdekeset nem hallhat ott. A második feltétel pedig az, hogy a multilaterális koncepciót kell kialakítanunk, ezt az amerikaiaknak el kell fogadniuk, A hegemónia az bizonyosan nem alternatíva. Az együttműködés politikára van szükség. Tulajdonképpen ez az, amit ebben a jelentésben bemutatunk, a módszertant, és eh, annak keretében, amikor eh, az Egyesült Államokkal való különleges kapcsolatokat elemezzük, és az előfeltételeket. Köszönjük szépen a beszámolókat, és kezdjük is a vitát. Elsőként Sir Látford kap szót, aki az USA-val fenntartott kapcsolatokért felelős delegáció alelnöke, és Brock úr elnézést kért, aki szintén ebben a delegációban az elnök. Tessék, Latford, asszonyani a szó. Chairman, yes, indeed, um, Köszönöm szépen, elnök úr, valóban Elmar Brockot helyettesítem, aki a delegáció elnöke, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni, de már korábban a tanácssal megállapodott ebben az időpontban egy megbeszélésre. Röviden szeretném összefoglalni, milyen nagyra értékelem ezt a nagyon érdekes jelentést, bár nem volt időm teljesen végigolvasni. Mégis úgy gondolom, hogy alapvető irányával, tartalmával egyet tudok érteni. Különösen ami az Európai Uniót érinti, valóban partnerségre és nem annyira politikai függőségre van szükségünk az Egyesült Államokkal. A megosztott Európának nem lehet szava, csak akkor, hogyha egy hangon beszélünk és egy lábbal lépünk a világ színpadán. Úgy gondolom, hogy a jelentés következtetései előtt nagyon érdekes, és furcsa mondatok vannak, hadd olvassam fel. Az Európai-Amerikai Partnerség nem, lesz, eh, hat, nem marad eh, hatásos akkor, hogyha ez pusztán csak kifogás, illetve egy újfajta eh, nyugati dominancia, azaz az Egyesült Államok újfajta dominanciájának ugródeszkája. Szóval ez, mintha igazából kicsit egy paranoiás érzés tükröztetése lenne, hiszen azt sugalja, hogy volt némi habozás. Tehát nem volt teljesen egyértelmű, hogy egyértelmű, azonos felek partnerségére lenne szükség, mint hogyha mi európaiak félnénk attól, hogy az amerikaiak hegemóniájukat akarják megerősíteni, mint hogyha az európai oldal habozott volna, nem tudta volna biztosan, hogy mennyire megbízható és szilárd szövetséges lehet. Szóval nem igazán értem. Hogyha nem megfelelőek a célok, akkor, ha nem azonosak a célok, akkor igazából nem lenne jó, hogyha most az Egyesült Államok minket használhatna egyfajta ugrodeszkádnak a világ dominanciája felé. Úgy gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen kicsit ellentmondásos rejtett pszichológia van ebben. Talán elfogadja, hogy igenis, mintha benne lenne ez a felfogás is minél egységesebb, minél hatékonyabbak vagyunk, annál nagyobb a, ko- a kockázata annak, hogy az amerikaiak készpénznek veszik ezt, és a, erről kiindulva dominálni fognak, uralkodni fognak az amerikaiak a világban. Köszönöm, Latford asszony. Kezdjük tehát a tényleges vitát. Nyolcan kértek szót, és hogy az időn belül maradjunk, kérem, hogy elképzeléseiket másfél percben fogalmazzák meg. Elsőként Francisco Milan Mon kap szót, aki már AFET jelentéstevő volt a transatlanti kapcsolatokkal kapcsolatban. Tessék másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Örülök annak, hogy lehetőségem van arra, hogy meghallgathattam a beszámolóját, és ma délelőtt, akkor, amikor Buzek úrral találkozott, a parlamentben. Sőt, egy évvel ezelőtt ez a parlament márciusban egy jelentést fogadott el, melyben kimondta, hogy az Egyesült Államokhoz való kapcsolatok stratégiailag a legfontosabb kapcsolatok az Európai Unió rendszerében, és úgy gondolom, ahogy ön is említette, ez egy olyan kapcsolat, amelyet ápolnunk kell. Az elmúlt két évben két vagy három új tényező is felmerült, amely erősíti a kapcsolat megszilárdítását. Az új Obama kormány, amely nyitottabb és pragmatikusabb, amely a semlegesség, amely a semlegességet tartja szem előtt, és az új Európai Uniós körülmények, a Lisszaboni szerződés, amely új jogköröket és intézményeket is tulajdonképpen bevezet. Másrészt pedig, hogy mindkét félben tudatosult az, hogy egy új helyzetben vagyunk, ahogy ön is jelezte. A kihívások nem csak katonai jellegűek, nem pusztán a katonai szövetségek kérdéséről van itt tehát már szó, hanem együttműködésről, globális partnerségekről két partner között, mint az Európai Unió és az Egyesült Államok. E kapcsolatot tehát logikusan erősíteni kell. Nem pusztán a politikai, a tagállamok politikai akarata alapján, hanem egyértelmű, hogy az EU27 és az Egyesült Államok egyaránt tudatában van annak, hogy az egységes hang sokkal hatékonyabb az Egyesült Államok felé is sokkal hatékonyabb, egységesen felszólalnunk nekünk Európai Uniónak. Az új Lisszaboni szerződés nagyon hasznos eszköz lehet. Ahogy délelőtt is elhangzott a magas képviselővel és az állandó képviselővel való megbeszélésen, a Lisszaboni szerződés és az új intézmények szerepe fontos lesz. De az Európai Unióról, mint hogyha negatív kép lenne, válság-válság hátán, a 11-es oldalon például pont ez van az EU jelenlegi állapotáról és az bizalomhiányról. Erről, ha szólna néhány szó. Mire mond, Gomez kolléga, másfél percben legyen szíves. Thank you for your, um, your views. Köszönöm ezeket a gondolatindító megjegyzéseket a tagállamok önmagukban nem lehetnek sikeresek, ezért egy ö, kormányközi EU-nak kell valahogy neki látni ennek a feladatnak a jelenlegi pénzügyi válságban. Görögországgal voltunk elfoglalva, de együtt, Amerikával együtt fel tudnánk lépni. Például az offshore adóparadicsomok, a bűnözés bugyrai ellen fel tudnánk lépni. Csak egyet érteni tudok azzal, hogy Amerikának el kell fogadni a multilaterális világot, de az EU-nak is el kell fogadni a multilaterális világot és eszközöket. G2 helyett inkább az ENSZ-t kell erősíteni. Pontosan az EU az, aki semmit sem tett a Lisszaboni szerződés értelmében. Az ENSZ BT reform előmozdítása érdekében. Az utolsó kérdésem pedig az első következtetésére vonatkozik, amikor azt mondta, hogy a politikai függetlenség nem jelenti azt feltétlenül, hogy katonai jelenleg is függetlennek kell lenni. De abból, amit látok a mai világban, úgy, úgy vélem, hogy a katonai erejét is ki kell építeni az Európai Uniónak, sőt, erre támaszkodnia kell, de a megfelelő cél érdekében a jogállamiság és a multilateralizmus eh, jegyében. Köszönöm, Gomes asszony. Neitz képviselő kap szót másfél percben. Uh, President, colleagues, uh, I would... Elnök úr, kedves kollégák! A Notre Ökóp képviselőinek szeretnék köszöntet mondani, hiszen gondolkodásunkat, gondolatainkat befolyásolhatják, ezt meg is tették eddig is, Amerika-Európa kapcsolatát illetően. Furcsa pillanatban vagyunk, intézményváltás folyik, átmenet folyik, európai diplomáciai szolgálat még nem állt fel, folynak a tárgyalások. Persze közben a világ nem áll meg, nem vár ránk. Egyre több a probléma, de senki sem arra vár, hogy végre Európa eh, megjelenik a világ szintén egységes diplomáciai erőként. Nem. Ránk sem hederítenek. Egyelőre. Ebben a jelentésben joga mondja, hogy kritikusan kell önmagunkat szemlélni, először is. Európai Unióként régi, jól bevett, hagyományos külpolitikára szorulunk rá leginkább, amely nem csak a problémákról ad kinyilatkozatokat, nem retorika központú, hanem probléma megoldó Sajnos egyelőre a szavak emberei vagyunk, a probléma megoldás nem az erősségünk. Végezetül elnök úr, amikor a multilaterális tárgyalásokra készülünk, akkor fel kell ismerni, hogy nem elég, hogyha magunk között megállapodunk, és akkor megérkezünk egy konferenciára, mondjuk Kopenhágába, és abba a hitbe ringatni magunkat, hogy mindenki majd követ bennünket, mert mi egymás között megállapodtunk. Ami Kopenhágában történt, jól mutatja, hogy milyen nehéz tárgyalások várnak ránk. Köszönöm a türelmét, elnök úr. Lőzing képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Először is egy szervezési kérdésem van. Nincs is itt előttem írásban a jelentés, és mások pedig idézik. Ja, hogy kint van, köszönöm. Aztán mindig mondták, hogy a politikai függetlenség, katonai függetlenség. Hadd utaljak arra, hogy a politikai függetlenség és ezek körüli kérdések mégiscsak az új NATO stratégiával kell, hogy összefüggjenek. Például, amikor a konszenzus elvéről beszélünk a nato belül, hogyan lehet emellett politikai függetlenség? Hiszen itt ugye egyértelműen kikényszerítik a katonai függőséget. A másik kérdés, Joseph Biden az Egyesült Államok alelnöke egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok kész arra, hogy nemzetközi szinten többet tegyen, de a szövetségeseit arra kéri, hogy saját kezdeményeinket gondolják végig, beleértve azt is, hogyha minden más kudarcot val, akkor haderőket is bevessenek. En mindenek a célja az, hogy az Egyesült Államok a hatalmat átadja, és az, az Európai Uniót pedig felszólítja arra, hogy nagyobb mértékben katonai értelemben is részt vegyen. Nem fenyegete itt az EU külpolitikájának kiterjesztésének kérdése. A következő pedig, hogy az Európai Uniós tagállamok túl keveset investálnak fegyverkezésbe. Sokan mondják ezt. Minimálisként azt mondják, hogy legalább a GDP 200 százalékát kellene erre fordítani, akkor is, amikor Európában egyre jobban erősödik a szociális segénység, szegénység. Ultima domanda, poi passiamo. Utolsó kérdés, aztán pedig Pádalszki apa, elnök úrnak adom meg a szót, aki 16 órakor el kell, hogy hagyjon minket. Pötikoffer úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az amerikaiak éppen az első pacifikus belütöttségű elnökük van, aki világosra teszi, hogy a transatlanti kapcsolat nem nosztalgikus jellegű, hanem nagyon józan és pragmatikus módon szemléli azt. Én kétségekkel élek, hogy európaiként nosztalgikus magatartással az amerikai politika irányába, vagy a marginalizáció veszélyét illetően bármit is módosítani tudunk. Azt hiszem van egy dialektika a transatlanti kapcsolatban, akkor fog jelentőséget nyerni ez a kapcsolat, hogyha mindkét fél azt a gyakorlati tapasztalatot gyűjti, hogy elkötelezettségüket illetően az Atlanti óceán másik oldalán egymásnak kölcsönösen hasznosak. Az amerikaiaknak kétségük van, hiszen ö, nyilatkozatokat tesznek, de gyakorlati szinten nem tesznek eleget, hogy mindez hozzájáruljanak. És éppen ezért kérdezem két helyütt. Egyrészt, ami elhangzott, amit nem értettem jól talán, hogy valóban aggódnunk kell, hogy az USA, ha jobban együttműködünk, újra rákényszeríti az agendát a világra, az unilateralizmus ideje már rég lejárt, és hogyha nyugat nem vállalja vezető szerepet, akkor érdekelne, hogy, ha, hogy legyen vezetés, és ha igen, akkor ki vállalja azt. Elnök, köszönöm, Bütikőfer úr. Most pedig megadom a szót Padolaszki apa elnök úrnak, akinek előbb el kell mennie, mint a többi kolléga. Tessék, professzor úr válaszoljon. Hadd térjek vissza néhány megjegyzésre, kérdésre, és Steve Davignon majd azokkal, azokra reagál, amikre én nem. Az egyik kérdés az egyik kérdés a jelentés elemzésével van kapcsolatban, azzal, hogy egyre erősebb az, hogy a nemzetállamok erejére alapozzák kizárólag a különböző akciók elindítását, és paradox módon ez paradox módon ez azzal, jár, egy pár, azzal párhuzamosan figyelhető meg, hogy erodálódik azoknak a tagállamoknak a lehetősége, akik a legnagyobb kihívásokkal foglalkoznak. És elmerülnek az, a függetlenséggel kapcsolatos hon védelmi kérdések érzéseiben vagy romantikájában. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a legerős, erőteljesebb és leggazdagabb országok közül az Egyesült Államok az, amelyek ezekben az akciókban továbbra is részt vesz. Tehát azok a kulcselemek, amelyekre a jelentés épül, valóban ezek az elemek voltak, ezzel egyetértek. A másik megjegyzés, amit az utolsó felszólaló mondott, és mások is, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió nem képes arra, hogy részt, ve, részt vett volna, vagy részt vegyen olyan akciókban, amely a biztonsági tamás, tanács reformját indították volna el, és hogy, a, és hogy tartózkodik attól, hogy határozottan megtárgyalja saját védelmének, védelmi képességének kérdését. Nos, ezek a kérdések tulajdonképpen megfelelnek annak, ami a jelentésben is tart, található. Az új felfogás szerint Európának több mulasztást kellene behozni a saját politikai, politikájában. Ugyanúgy, mint az Egyesült Államoknak. Ott is az önellátás álmát, vagy az omnipotencia álmát kellene felülvizsgálnia. Ez két spekulatív hiányosság az elmúlt évtizedek politikájában, és mindkét oldalnak korrigálnia kellene ezt. Teljes mértékben egyetértek így a megjegyzéseivel, és nem is mondanék mást. Grazie, professor Padoszki. Köszönöm, Padoszki, professzor úr a zárszót valamennyi felszólaló meghallgatását követően Davignon doktor úrnak hagynám. Kérem, hogy csak egy percben szóljanak hozzá ebben az utolsó körben. Kér képviselő kapszót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani, és kifejezni nagyra becsülésemet, amiért ilyen pragmatikus módon beszéltek erről a komoly kihívásról, Rövidnek rövid, még ha nem is mindig édes. És könnyen fogyasztható az jelentés. Arról beszélnek, hogy hogyan lehet az előny, a hátrányból előnyt kovácsolni. Hiszen a közös politikák egyelőre még csak államszinten maradnak. Európa Egyesítésének alapelveit most már a globalizációra és a világ problémáira is érdemes lenne alkalmazni. De ami az EU-amerikai kapcsolatokat illeti, annak akik azt mondják, hogy olyan, mintha eh, évtizedek óta eh, házasságban élő, zsörtölődő eh, idős pár lennénk mi, Európa és Amerika akiknek megvannak a problémáik, de nem akarnak elválni. Most lehet ebben bizonyos fokú igazság. Talán érdemes Amerika és Európa között egy új szolidaritást, szolidaritási nyilatkozatot kiadni, és a transatlanti piacot érdemes lenne kiteljesíteni, hogy arra, ahogy arra ez a parlament többször elmutatott. Hola. Nem kérem úr. Sztár kolléga kap szót egy percben. Gospod predsednik, hvala vam za poročilo, spoštovani predstavniki. Köszönöm szépen. Köszönöm mindkét vendégnek a jelentést, amely rendkívül aktuális. Az Egyesült Államok nagy ország, de ha figyelembe vesszük a, a bruttó nemzeti terméket, akkor az Európai Unió 30%-kal nagyobb ország, mondjuk így. A következő kérdésre hívnám fel a figyelmet. Vajon a közel-kelete a globális probléma, ahol az Európai Unió és az Egyesült Államok az eddiginél jobban együttműködhetne? Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb mozgatója a stabilitás hiányának a világban, és az Európa ellenes, Amerika ellenes érzéseknek is a fő okozója. Véleménye szerint mi a legjobb lehetősége annak, hogy tartós békét találjunk közel-keleten, talán NATO erejével, hiszen ott az amerikaiakkal együtt jelenünk meg? Táler, kom- úr, a vitát Van Balen úr zárja egy percben. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az a tény, ha az európai külpolitikát megra tekintünk, akkor két olyan tagállam van, amely az NSBT tagja. Ezt nem fogják feladni. Legyünk reálisak. Ezt el kell fordnunk, azt kell megnéznünk, hogy a britek és a franciák és, és az Unió hogyan tudnak együttműködni. Hogyan tudjuk elképzelni ezt a fajta együttműködést. katonai részvétel kapcsolatban a személyes véleményem az, hogy kemény erő nélkül, egy olyan katonai kapacitás nélkül, amelyet mondjuk a Európa Afganisztánba tudnak küldeni, soha nem leszünk az Amerikai Egyesült Államok egyenlő partnerei, nem lehet csak és kizárólag a puha erőre támaszkodni. Grazie. Köszönöm. Tessék, Davignon úr van ideje arra, hogy válaszolson a kérdésekre. Nekünk 16-15-kor kezelünk ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Először is. Az első kérdés az uglódeszkákkal volt kapcsolatban. Nem, nem, ugye mi a jelentésben azt próbáltuk elmondani, hogy mindannak a karikatúrája, amit mondtak, hogy az Egyesült Államokkal tettünk, nem pusztán arra alapszik, hogy mit akarunk elérni. Ugye fennáll annak a veszélye annak, hogy úgy tűnik, mintha mi pusztán a domináns pozícióra való törekvést próbálnánk elrejteni. Nyilvánvalóan nem ez a cél. más kérdésekre is ezt válaszolnám, hogy multilaterális világban élünk, ez az alapja mindennek, és itt minden félnek részt kell venni. És a különböző felek részvétele azt is feltételezi, hogy mindenkinek a hozzájárul, eh, mindenkinek a részvételére odafigyel a többi. Csak így lehetünk elég erősek ahhoz, hogy a többiek elkötelezettségét is megkaphassuk. Kopenhágával kapcsolatban egy mondatot. A kopenhágai konferencia nem jöhetett volna létre az Európai Unió részvétele, hozzájárulása, angazsátsága nélkül. De a kopenhágai konferenciára úgy mentünk el, hogy annak eredménye a korábbi eredményeinkhez lesz hasonlítható egy kollektív megállapodás, egy közös felelősségvállalás, kötelezettségvállalás, és annak az értékelése, hogy a közös kötelezettségeket hogyan teljesítettük. De hát világos volt Kopenhágában, hogy a többi ország többsége nem értett ezzel a felfogással egyet, és mást akart tárgyalásos alapon gondolta a saját érdekeiket képviselni, és nem fogadták el azt, hogy a multilaterális megközelítés lett volna a megfelelő. Úgyhogy be kell lássuk, hogy talán meg tudunk másokat győzni arról, hogy a többoldalú módszert kövessék, fogadják el, de a multilaterális módszert, de Igazából csak azt érnénk el, hogy a multilaterális felfogásnak a szabályait kellene megfogalmaznunk, és nem dolgozhatnánk évekig. Nos pedig ez óriási változás lenne, és erre kell figyeljünk. Az egészből azt lehet leszűrni, hogy senki sem képes ma arra, hogy diktáljon a világnak, másrészt pedig, ha nincsenek szabályok, akkor nem fogjuk tudni az alapvető problémákat megoldani. Ezért meg kell találnunk a tárgyalásnak, a vitának a platformját és a módszerét. Ennek tükrében az európaiak törekvése, hogy ne marginalizálódjanak, az Egyesült Államoknak a szükségessége az, hogy teljes körű szerepet tölthessenek be. Nos, több olyan cél is van, amelyhez azonban szükséges a mi hozzájárulásunk, és úgy gondolom, hogy ha így járunk el, akkor az hasznos lesz. Ne legyünk túlzottan szeg, szerények és visszahúzódók az amerikaiakkal való tárgyalások sorban, de úgy, jár, de úgy járjunk el azt szerint, ami a dolog nem pedig úgy, hogy hogyan szerettük volna korábban, vagy milyen elképzeléseink voltak. Fel, felmerült egy másik kérdés a közel-kelettel kapcsolatban is. Vajon mindkét félnek többet, jobban kellene tennie ott? Hang, határozott igen a válasz. Ma egyfajta munkamegosztás van. Az Európai Unió jelentős mértékben pénzügyi támogatásokkal, segítséggel támogatja, segíti a palesztinokat, és az Egyesült Államok pedig megpróbálja az izraelieket meggyőzni arról, hogy tegyék meg kötelezőségüket, de ez két külön dolog. Senki sem próbálja a másik eredményeit felhasználni, és ennél, pedig jobb lenne, hogyha többet tennénk ennél. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy a, a közel-kelet eseményeinek következményei hozzájárultak ahhoz mindaz, ami nyugatról jön, az ott most pozitívumként érzék, kevésbé pozitívnak érzékelhető, és mint önök is tudják, a percepció az fontosabb néha a valóságnál. Tehát veszítünk az imázsunkból pontosan azért, ami ahogy a két fél közti korábban említett munkamegosztást megvalósítjuk. Nos, Netz asszony jelezte, és a jelentésben megjegyzem, ezt világosan ki is mondjuk, hogy bár retorikánk igen jó, önmagában nem elegendő. Nem sikerül mindenkit szóval meggyőzni. Cselekedettekkel, célokkal, eredményekkel tudunk igazán meggyőzőek lenni. És meg is vannak az eszközeink, hiszen a Lisszaboni szerződés biztosítja ezeket. Nem mondhatjuk most már azt, hogy szeretnénk csinálni, de nincsenek meg hozzá az eszközeink. Most az igazság pillanata eljött. Megvannak az eszközeink, mit akarunk vele tenni, velük tenni, és eszközeink csak annyira lesznek használhatók és jók, amennyit el tudunk velük érni. Úgyhogy most tény és való, döntenünk kell arról, hogy mit akarunk és mit nem akarunk megtenni. Ezért elkerülhetetlen az, hogy a hatékonyság azt jelenti, hogy megosszunk másokkal több mindent. Nem lehet egy, egyetlen pozíciót, álláspontot meghatározni, amely 27 tagállamnak az álláspontja, mert ez nem lesz álláspont. Ez semmi nem lesz és sehova nem vezet, semmiféle cselekedetnek nem lehet az alapja. Úgyhogy el kell lassan fogadnunk azt, hogy a diplomáciai és politikai tevékenységünk élvonalában a módszertanunk egy része, amelyet az EU szinten tudunk alkalmazni, erre a területre is átvihető, de csak egy része, tehát a szuverenitásunk egy részét át kell vigyük, és, át, és nemzeti szinten is át kell adjuk, mert az egyéni lépések már nem vezetnek célba. Az Európai Unióval kapcsolatban felmerül, hogy az Európai Unió félne az egyoldalú lépésektől, hogy az, az egyoldalú lépések nem, le, nem hatékonyak, és az óriási bizonytalanságot teremt. Abban, hogy mit képviselünk és mit akarunk elérni. Hmm, én nem félek ettől, nem hiszem, hogy az Egyesült Államok és Kína tartós partnerségének ez az útjában állna. De attól tartok, hogyha az Európai Unió nem mondja meg, hogy mit akar és mit nem, nem mondja meg azt, hogy mit tud elfogadni és mit nem, akkor semmiféle kötelezettségvállalást nem várhatunk másoktól. És még egy dolog, a biztonság a védelmi költségekkel, stb. kapcsolatban. Ha elolvassák a jelentést, akkor megértik, de röviden az összefoglalva a következő. Nem az Egyesült Államoktól való biztonsági függe, függőség az oka annak, hogy automatikusan el kellene fogadnunk a, az Egyesült Államoktól való politikai függőséget is. Tehát nem így. A következő kérdés az az, hogy elfogadjuk-e a katonai függőséget az Egyesült Államoktól. Erre az, a válaszunk az, hogy nem. Az ilyen jellegű jelentéseknél pedig mindig az a lényeg, hogy onnan induljunk ki, ahol most vagyunk. Itt vagyunk, és oda szeretnénk eljutni de hogyha csak arról beszélünk, hogy hova akarunk jutni, akkor az emberek azt mondhatják, hogy mivel még nem vagyunk ott, nem tudunk semmit sem tenni. Tehát nagyon fontos mm, itt egyensúlyozni. Tehát nem, mint hogyha arról lenne szó, hogy politikai függőséget akarunk, nem, de nem szabad azt sem mondanunk, hogy, hogy biztonsági értelemben való függőséget kell alakítanunk. Meg, be kell, hogy valljuk, hogy volt előrehaladás az, az idők során. Öt évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy német haderő külföldi országokban állomásoznak. A régi hagyományos NATO ról sem gondolta volna senki, hogy Afganisztánban lesz. A Balkánról persze lehet vitázni. Jó, tehát van fejlődés. Nem elegendő persze, de kellő fejlődés ahhoz, hogy a jelentésben ne illúziókat dédegesünk. Meg kell néznünk, hogy mi az, ami elérhető, ha el akarjuk érni. Ez, ez egy koncepció, nem pedig annak az összefoglalása, hogy mind kell az egyes esetekben tenni. Nem. Ebben azt írjuk le, hogy ha a megváltozott világban szerepet akarunk játszani, akkor az Egyesült Államokon való partnerség szükségessége adott, és rajtunk múlik, hogy a partnerséget hogyan szervezzük. Ezt próbáltuk meg tehát ebben a jelentésben kicsit bővebben megfogalmazni, és megpróbáltam természetesen a különböző kérdésekre úgy válaszolni, ahogy um, tudtam. Remélem, hogy lesz majd lehetőség arról, hogy a kollégákkal a továbbiakban is beszéljünk. Köszönöm szépen, nagyon érdekes találkozás volt, beszélgetés. A beszámoló önmagáért beszél, a három elem, amelyet ebből vázolt, meggyőző. És az a gondolat, hogy Európának fel kell adnia a NATO-tól való függőségét, meg kell találnia azokat a katonai eszközöket, amelyek saját stratégiai célkitűzéseihez viszik közelebb. Nos, az a gondolat, hogy az Európai Uniónak egyfajta szupranacionális függetlenséget kell kialakítania, ami több, mint a részeinek egysége. És az, hogy a nyugat és a többiek ideje jött el, és ennek érdekében egy a külső források többoldalú megközelítését kell tudnunk érvényesíteni. Köszönöm szépen, és ezzel nézzük a napi rendünk következő pontját, ami nem más, mint a tanács és a parlament ö, Ukrajnának nyújtogatott makroszintű pénzügyi támogatásáról szóló vélemény. Úgy gondolom, hogy a szavazáshoz felkészül mindenki, ha nem tette meg, akkor kérem, tegye meg. Ha bárki elfelejtette volna a szavazókártyáját, akkor most gyorsan szaladjon ki. Jó, viszont hozzá is foghatunk így a szavazáshoz. Első bevezető rendelkezés egy, első támogatás javaslat mellett, köszönöm, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosító, igen, köszönöm, ellene elutasítottuk. A kettes módosító igen. Köszönöm, ellene ki van. Elfogadtuk. Akkor folytassuk. Ellenőrizők, jó ellenőrizők. Elektronikus szavazás a kettes módosítóról. Megnyitom a szavazást. A kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Megvárom még, néhány másodpercet várok. Azt az American Express kártyákat nem fogadja el a gép. Lezárom a szavazást. 60 igen, 60 eh, szavazatot, 35 igen, 16 nem, úgyhogy elfogadtuk. A mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikus szavazás következik. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. 61 szavazó, 61-en vannak jelen, lezárom a szavazást. 57-en mellette, 4 tartózkodás, ellenszavazat nem volt, gratulálok a jelentéstevőnek és ezzel le is zárom a szavazást. Köszönöm. Colleghi, torniamo ai nostri lavori. Tisztelt kollégák, folytatjuk munkánkat. Napirendünkön szerepel a második vita. Prego. Abbiamo la seconda discussione. De... A második vita Szalafranka kollégánk jelentésével kapcsolatban, akit itt látok körünkben, az EU Latin Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó stratégiája címmel. Az első eszmecserére febru- 2010. február 4-én került sor, és holnap szavazunk erről a témáról. Tehát további késlekedés nélkül, tudom, hogy Szlafrank a kollégának fontos megbeszélése van, rögtön kezdjük is ezt a témát, meg is adom neki a szót, és aztán a kollégáknak, akik hozzá kívánnak szólni, köszönöm. Sí, gracias, señor presidente. Eh, quisiera decir que me he leído... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Sí, gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm még egyszer, elnök úr. Próbáljuk meg újra. Azt szeretném elmondani, hogy több mint száz módosító indítvány érkezett, amelyeket mindegy alaposan áttanulmányoztam, megpróbáltam az összeegyeztethető módosítókat elfogadni, és beépíteni őket a jelentésem fő gondolataiba. Más állásfoglalásokat vettem természetesen alapul, nem nulláról indítottam ezt a munkát. be kell, hogy mondjam, hogy majdnem minden módosító indítványt elfogadtam a szocialista frakciótól. Menendez de Valier árnyék előadó val egyeztettünk a szövegről, a liberális frakció módosítóinak a többségét is hasonlókból elfogadtam. A többi frakcióval is természetesen eh, egyeztettem, és hogyha úgy éreztem, hogy jelentésem szellemét, szellemének nem mondtak ellen, akkor természetesen nem utasítottam el a módosítóikat. de persze meg van kötve a kezünk, hogy milyen hosszú lehet egy jelentés. Például az emberi jogokkal mélységében éppen ezért nem tudtunk fogalmazni, az nemies egyenlőség és a szociális kérdések szerintem így is kielégítő módon jelennek meg. Méghozzá a módosító segítségével sikerült ezt biztosítani. Nem szeretnék túl sok időt eh, rabolni a mai ülésből, ezért három kérdésre koncentrálnék. Az egyik, az első, a több az Andean közössége Kolumbiával és Perúval folytatott eh, tárgyalások lezárultak egy közös megállapodásról. az árnyék előadókkal, Mendes de Váljével, a liberális frakciót és a zöldek koordinátorával is. Itt mindenképpen utalást kellett tennünk, ami többé kevésbé az Albertini jelentés fővonalait követi. Természetes módon a főképviselővel kapcsolatos módosítókat elfogadtam. Az esély egyenlőségi, nem esély egyenlőségi kérdéseket is illetve az erre vonatkozó módosítókat is elfogadtam, annak érdekében, hogy a szöveg kibé, kibővüljön az Európai Bizottság jelenleg foglalkozik azzal, hogy egy latin-amerikai alapítványt felállítsunk el, és ha igen, akkor ez eh, magánalapítvány legyen, vagy közalapítvány. Vannak, akik a közalapítvány szeretnének inkább látni, megosztott-e téren ez a szakbizottság. Két kompromisszumos módosítót készítettem el annak érdekében, hogy eh, nem említjük, hogy köz vagy magánalapítvány, hanem csak a magát az alapítványt, tehát annak létrehozását említenénk. A kollégák nyilván értik, hogy amikor azt mondom, hogy üdvözlöm az Európai Bizottság nyilatkozatát, miközben egy frakció elítéli ezt a nyilatkozatot, Nos, én természetesen hajlandó vagyok elgondolkodni hogy hogyan tudnánk minél nagyobb fokú konszenzusra jutni. Szerintem ez megvalósítható, de mindig tudunk többet tenni. Lunacek asszony, az elnék előadó a zöldek nevében, aki azt mondja, hogy nem volt elég ideje arra, hogy a kompromisszumos módosítókat átgondolja. Én természetesen a rendelkezésére állunk, akár csak a többiek esetben, hogy eloszlassam az esetleges felmaradó kételyeket. Ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm, kolléga Salafranca. Köszönöm, Salafranca kolléga. A hozzászólását, illetve hajlandóságát a többiekkel való együttműködésre. Rögtön meg is kezdem a vitát Menendez de Vále kollégával, aki szót kértessék. Köszönöm, elnök úr! Nyilvánvalóan annak idején már gratuláltam a jelentéstevőnek gazdag tapasztalata van az ilyenfajta témákkal kapcsolatosan. Nem is szeretnék semmit előre bocsájtani, hiszen a módosítóimban már ö, kifejtettem a fő érveimet. Röviden emlékeztetném a jelenlévő kollégákat, hogy ez a jelentés azon erőfeszítések része, amelyekkel ezen szakbizottság, illetve parlament egy ideje él annak érdekében, hogy láthatóbbá tegye Latin Amerika témáját, illetve a stratégiai partnerséget, a biregionális, illetve interregionális partnerség kérdését az európai kormányok szemében. Ez egy hosszadalmas erőfeszítés, amely már tart egy ideje, és azt hiszem, hogy a jövőben is szükség lesz erre az erőfeszítésre, hiszen sem az európai közvélemény, sem pedig az európai kormányok nem értesülnek kellő mértékben a latinamerikai helyzetről. Nem értesülnek egyes problémákról is, amelyekkel ennek a kontinensnek szembe kell néznie. Az Európai Unió hozzájárulásával nem lenne hazajárásával lehetséges csak ezeket a problémákat megszüntetni, illetve a fejlesztés útjára lépni. Egészen röviden elmondanám, hogy szerintem még van egy ok arra, hogy az európai közvélemény többet foglalkozzon Latin Amerika témájával. Vannak kulturális történelmi ö, érvek, illetve a közös értékek ö, témája. Azt hiszem, hogy e tekintetben nincs semmilyen más olyan régió a világon, amely hajlandó lenne az EU-val való együttműködés, mint Latin Amerika elnök. Köszönöm. Jennel a kért szót. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή ο άλλο... gratulálni az előadónak. με τη Λατινική Αμερική. Komoly szakértője a latin-amerikai kapcsolatoknak. Azt hiszem, hogy a jelentés önmagáért beszél, éppen ezért nem is rabolnám senkinek az idejét, de annyit hadd mondjak el, hogy módosítókat nem nyújtottam be, Azonban a kulturális kapcsolatok kérdése fontos Latin Amerika esetében, és szerintem nem kapott elég figyelmet ebben a jelentésben. Meg kell azt is vizsgálnunk, hogy hol tartunk, mit értünk el, az eddigi tapasztalatokat. Az Európai Bizottság is kezdte ezt a munkát, de szerintem az előadónak eh, egy pár szót kellene egy módosítóban szólni a kulturális kérdésekről, mert ha visszatekintünk az 80-as évekre, akkor emlékszem, hogy itt a parlamentben dolgoztam, és mi sokat beszéltünk az ezekben az országokban akkor még regnáló eh, diktatúrákról, és hogy mennyit kellett ezen országoknak tenni annak érdekében, hogy demokratikus országokká váljanak. Azóta latin-amerikai kapcsolataink kiterjedtek, sokkal nagyobb területet ölelnek fel. A világon nincs még egy olyan terület, ami ilyen közel áll hozzánk kulturálisan, civilizációként és az értékek tekintetében nagyon sok közös kulturális gyökerünk van. Kolléga la parola, kolléga Tannok. Köszönöm, Tannok kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Franka kollégának gratulálni. Érdeklődve olvastam ezt a jelentést. A kompromisszumos módosítókat tanulmányozom. Hosszú a módosítók lista, el kell mondjam. Könnyű ebben a parlamentben és az Európai Unióban félresöpörni eh, a fontosságát az Unió latin-amerikai kapcsolatának, kapcsolatainak, főként az elmúlt év tizedben el voltunk foglalva kelet-európai bővítéssel, Oroszországgal, Kínával, dél ázsiával Nem szabad azonban elfeledkeznünk Latin Amerikára, amely 80-as, 90-es évek óta is háttérbe szorult Európában. Stratégiai fontosságú terület ez a világnak, és nem csak Brazíliával és Mexikóval kell foglalkoznunk, hiszen fontos erők vannak még ebben a régióban. Kolumbia, Chile és Argentina, amelyekre itt gondolok, amelyek politikai dinamikáját szorosan figyelemmel kell követnünk. Nagyon fontos, hogy a politikai és kereskedelmi kapcsolatokat ápoljuk a két kontinens között, különös tekintettel ellent kell állni annak a nyomásnak, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást eh, felfüggesszük, például Kolumbiával, azért, mert állítólag, és erre nincs bizonyíték, az emberi jogokat megsértette a kormányzat. Az ECR frakció úgy véli, hogy közös értékeink alapján közös a kultúránk gyökere Latin Amerikával, és meg kell őriznünk a parlamenti demokrácia hagyományait ezekben az országban, főként Venezuelában csavizmus alakult ki, a kubai kasztrizmussal kéz a kézben próbálják a, a, ebben a régióban a kormányzás alternatív formáját kialakítani, egy nyugati pluralista demokrácia Eh, és liberális, liberális eh, demokrácia helyett egy ilyen eh, totalitárius hatalmat próbálnak képíteni, amely a frakciónk számára elfogadhatatlan. A módosítók egy részével van egy kis problémánk, hiszen ezek a latinamerikai bemándorlásról beszélnek, olyan kérdésként beállítva ezt, amelyről uniós szinten multilaterálisan kell tárgyalnunk. Egyes tagállamok, például az én hazám, a migrációs nyílt kapu politika, amelyet az Unió erőtett a tagállamokra, elfogadhatatlan, és a véleményem szerint inkább az antipátiát növeli, és a szélső jobb malmára hajtja a vizet. Il prossimo intervento è quello hozzászóló Weber kolléga, szintén árnyékjelentéstevő az ALDE frakció részéről. Please allow Köszönöm, elnök úr. Először is hallgatóják én is az előadónak. Kiváló átfogó jelentést tarthatunk ismét a kezünkben. Nagyon sok munkát végzett. Figyelembe kell azt is vennünk, hogy több mint 120 módosítót nyújtottak be a kollégák ez a jelentéshez ilyen sok módosítóval nehéz bármit kezdeni. Olyan jelentésről van itt szó, hölgyeim és uraim, amely az Európai Unió Latin Amerikával fenntartott stratégiai kapcsolatait járja körül. A módosítók túl sok részletet próbálnak beerőltetni egy ilyen stratégiai gondolkodásmódú szövegbe, jelentésbe. Ugyanakkor az ALDE liberális értékeinek megfelelően az emberi jogok, az esélyegyenlőség mind meg kell, hogy jelenjenek a szövegben, úgy véljük. Támogatjuk az Unió azon filozófiáját, azon megközelítését, hogy regionális tárgyalásokat folytasson, regionális megközelítést alkalmazzon, Fontos, hogy semmelyik ország sem, sem maradjon ki ebből, ne szigeteljük el őket. Közös legyen a tárgyalás az Unió és Latin Amerika között a bilaterális megoldások helyett. Nagyon fontos, hogy az Unió egyre nagyobb figyelmet szenteljen Latin Amerikának, Latin Amerika országainak. A migráció kérdése például roppant kényes egyrészt a Közép- és Dél-Amerika különleges bevándorláspolitikát vár Európától, miközben másrészt, amelyre Tenok úr is utalt, egy zárt kapu, vagy zárt ajtók politikája létezik. Education. Fontos az oktatás, a foglalkoztatás, a tisztességes életkörülmények biztosítása, és akkor nem lenne annyi bevándorló, nem érkezne annyi bevándorló Latin Amerikából Európába. Jó volt együttműködni a szocialista frakcióval és az előadónkkal. Prossimo intervento la collega Luna. Köszönöm. csak kolléga következik a zöld frakció részéről, elnyiként is tevő. Köszönöm. Egy olyan ponttal kezdeném, amely az eljárás szempontjából aggodalmat keltett bennem, amikor a módosítókkal foglalkoztam. Aztán szólok majd tartalmi kérdésekről. Körülbelül egy éve vagyok parlamenti képviselő itt az Európai Parlamentben. Tíz éven keresztül az osztrák parlamentben dolgoztam, és nagyon sok jelentése volt dolgom. láttam, hogy Szala Franka úr a módosítók tárgyalása során a két nagy frakcióhoz fordult, a szocialistákhoz és a liberálisokhoz, de a kisebb frakciókhoz nem, mint például a zöldek. Tegnap elmentem Szala Franka úrhoz, és a kompromisszumokkal kapcsolatban akartam tárgyalni vele, Menendez kompromisszumai előbb érkeztek be, mint a jelentéstevői, jelentéstevő tolából származók. Én jobban szerettem volna még korábban találkozni a jelentéstevővel, hogy valós tárgyalásokat folytathassunk ezekről a módosítókról, hogy megfelelő kompromisszumokat tudjunk elérni, és nem pedig röviddel a vége előtt egy elsietett mege- megegyezést létrehozni. Ez csak egy bevezető megjegyzés. Sajnos nem így történt. Véleményem szerint és a zöldek véleménye szerint az EU Latin Amerikával és karib térséggel fenntartott kapcsolatai alapvető jelentőségűek, nagyon fontosak. Jó magam személy szerint hosszas munkát folytattam, sok tapasztalattal rendelkezem a latin-amerikai civil társadalmakkal való együttműködés területén. Éppen ezért jó lenne, hogyha a parlament ezen jelentéssel a legtöbb frakció, vagy a lehető legnagyobb többség nézőpontját tükrözni, nem csupán a nagy frakciókét, akik más témákkal kapcsolatban is mindig többségként tüntetik fel magukat. Ez így is van, de mégis azt kérem tőlük, hogy a jövőbeli tárgyalások sem valamennyi frakciót ö, ö, hagyják részt venni ebben a folyamatban. Ez csak egy bevezető megjegyzés, és most érnék rá a részletekre. Szala Franka úr néhány témát is bevet a jelentésbe, amelyet az én frakcióm javasolt, és ezt nagyra becsülöm. Például a hivatkozást az alapvető jogok kártájára, a nőkkel szembeni erőszak témáját, a büntetlenség témáját is bevette, amely nagyon sok latin-amerikai országban sajnos még fennáll. Aztán itt van az éghajlatváltozás témája, itt egy erősebb megfogalmazást választott, mint a korábbi volt, és ezt nagyra becsülöm. Még több kompromisszumot szerettem volna elérni, de sajnos nem volt időm elolvasni a többi kompromisszumot, melyeket most már kiosztottak, ez igaz. Remélem, hogy túl tudunk lépni ezen a szinten a kompromisszumokat illetően. Van egy olyan pont, ahol mi a megújuló energiaforrásokról akartunk szólni, de kritikus szempontból. Például Brazíliában vannak bizonyos tervek ezen a területen, és a tapasztalat azt mutatja Európában, hogy ezek a fajta projektek veszélyesek a környezet, illetve a helyi lakosság szempontjából egyaránt. Tehát ezeket jobban meg kellene vizsgálni, hogy egyáltalán érdemes-e ilyenfajta projekteket megvalósítani. Itt nem megújuló energiaforrásokról van szó, hanem kevésbé szennyező energiáról. Valójában ez a megfogalmazás a nukleáris energiának, mint tiszta energiaforrásnak engedne szabad utat és én zöldekként erre csak nemet tudok mondani, hiszen a nukleáris energia nem szennyez közvetlenül, és nem járul hozzá az éghajlatváltozáshoz közvetlenül, azonban egy rendkívül szennyező energiaforrás más szempontból. Egy másik fontos téma számunkra, Szalafranka úr találkozásunk során azt mondta, hogy ő is üdvözölni azt, hogyha egy hivatkozás belefoglalnánk ebbe a szövegbe, a nőgyilkosságok tárgyában. Ezt a pontot azonban nem láttam a kompromisszumok között. Máshová foglalta be ezt a pontot, szóval Franka úr, ez a kérdésem. Egy nehéz pont ez számunkra, a 16-os pont zöldek számára, amikor is a szöveg azt mondja, hogy a tárgyalásokat a madridi csúcs előtt le kellene zárni a latin-amerikai országokkal, és itt nem csupán a zöldek részéről, hanem más frakciók részéről is kifogással kellene élni. Mert ez egy ö, nem legitim helyzet, például Hondurasban, ahol a kormányt ö, jogszerűtlen választásokkal választották meg. Tehát ez ilyen fajta országokkal nem lehet tárgyalni, hogy megkössük a megállapodást, a társadalmi megállapodást Közép-Amerikával. És egy másik dolog, amikor is a tárgyalások eredményes lezárásáról szólunk, az EU és az ö, kolumbiai és Peruval ö, lezárandó kereskedelmi megállapodások tárgyában. De itt azt is el kellene mondani, hogy sajnálatunkat fejezzük be ki, hogy nem több országot tárgyalunk. Ezek tehát a pontjai a vitának, amire szerettem volna ráirányítani a figyelmet, és remélem, hogy lesznek még további tárgyalások. Tudom, hogy holnap délőtt szavazunk erről a témáról. Remélem, hogy a jövőben tényleg olyan jelentés születik majd, amely valamennyi frakció véleményét tükrözi a parlamentben, hogy az EU és a Latin Amerika közötti kapcsolatok javuljanak. Elnök, köszönöm, Lunácsek kolléga. Következőként Willi Meyer kap szót aki szintén elnyék jelentéstevő tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném Szalafanka úrnak mondani, hogy csak most osztották itt ki az ülésen a módosítókat, úgyhogy erre vonatkozóan semmit nem lehet még mondani. azt elismerem Szalafranka úr, hogy a jelentésében valóban megpróbálta elkerülni a konfliktuspunktokat, nem csak ami a parlament szempontjából jelent konfliktust, hanem azokat is, amelyek a Latin Amerikával és a karibi való kapcsolatainkkal kap, kapcsolatban jelentenek problémát. végre hátat fordított az Európai Unió megszállott gondolatának, hogy minden mm, dél-amerikai országnak kereskedelmi partnerünknek kell lenni. Nagyon elegánsan, intelligensen kivonta magát ebből a dologból, csak érintettem, úgyhogy semmiféle bonyodalmat ezzel nem okoztak. Valóban szeretnénk, hogyha mi európaiak elkerülnénk azt, hogy kioktassunk olyan dolgokban bárkit is, amihez semmi közünk nincsen. Tehát az például, hogy regionálisan hogyan dolgoznak, dolgozzanak együtt. Benne vagyok az erőlatban, és igazából fáj, hogy mi európailag mindig ilyen tanítósdit játszunk, és elmondjuk, hogy hogyan kellene a dolgoknak zajlania. Úgy gondolom, hogy meg kellene próbálnunk Latin Amerikában, a Karib térségben elkerülni azt, hogy mindig megmondjuk, hogy szerintünk hogyan kellene a dolgoknak ott mennie, hogyan kellene ott stratégiailag együttműködniük. Nem ez a feladatunk. Hadd mondjam Szelafranka úrnak a következőket. Ha kritikusak vagyunk, mégpedig jogos kritikát fogalmazunk meg, például a katonai kiadásokkal kapcsolatban, akkor azt Európára vonatkoztatva mondjuk. Mert ugye nem lehet fájlalni Latin Amerika és a Karib térség magas katonai kiadásait akkor, hogyha az Európai Unió nyolcszor annyit költ ugyanilyen célokra. Nyolcszor annyit. Úgyhogy eh, ha én latin-amerikai lennék, vagy ott laknék a karib akkor azt mondanám, hogy hát az EU minket kritizál, de nézzék már meg, hogy miket csinálnak ők maguk. Nekik is igen magas a katonai kiadásuk, és eh, a, mindaz, amit eh, tömegpusztító fegyverekre töl, költenek. Nekünk viszont felróják. Nem a mi feladatunk bárkit kioktatni. Frakcióm előtt nyilvánvaló az, hogy bizonyos dolgokat azonban néven kell nevezni, nem szabad megkerülni. Ide tartozik például a Kolumbiával való társulási szerződés. Folyik politikai párbeszéd, de egy olyan ország, mint Eh, Kolumbia, ahol továbbra is lelövik a szakszervezeti vezetőket, több mint 2500 eh, holttesttel teli eh, tömegsírt tártak a közelmúltban is fel, és egy olyan országban, ahol a kormány félkatonai mm, szervezetek képviselőiből áll, nos, hát e-, e-, e-, emellett nem lehet elmenni. Tudom, hogy vannak olyan képviselők, akik az emberi jogokat kétféle mércével mérik, de én nem tartozom közéjük. És ez egy nagyon érzékeny kérdés. Ugyanez vonatkozik arra, hogy de facto elismerjük a hondurasi parlamenti és elnöki választásokat, pedig ott katonai pucs volt, és ennek a következményei a katonai pucs következményei óriási problémát okoztak, többen meghaltak. Nem lehet egy ilyen kormányjal tárgyalni, egy olyannal, amely katonai pucsal került hatalomra. Már mondtam, hogy Latin Amerikában és a Karib térségben nagyon sokan aggódnak a kereskedelem miatt, mert azon mindig szabad kereskedelmet értenek. Szalafranka úrtól most azt hallottuk, hogy hogyan kívánja ezt a dilemmát feloldani. Ekvádorban például alkotmányos formában tiltják a szabadkereskedelmi megállapodások aláírását, egyszerűen tiltják. Pusztán azért, mert Ekvádornak olyan rossz tapasztalatai vannak a szabadkereskedelmi megállapodásokkal. Frakcióm Szalafranka úr erőfeszítéseit tudomásul veszi, látjuk, hogy a korábbi alkalmaknál kevésbé kiélezett jelentést kívánt megfogalmazni, de mégis úgy gondoljuk, hogy a, a regionális stratégiai megállapodás más. Nekünk ez nem demilitarizált régiót jelent. A munkanélküliségi harc ellen akarunk felnépi képzési és eh, fejlesztési célokat eh, elérő intézkedéseket. ez egy, ez egy teljesen más koncepció, bár elismerem azt, hogy Szaraflanka úr megpróbálta ezt a még vitatott jelentést némileg tompítani. Vannak kétoldalú tárgyalások Latin Amerika országai és az Európai Unió között a migráció kérdéséről, a visszaadatásról, stb. Ezt mi a szégyen megállapodásának hívjuk, és óriási akadálya a tényleg jó kapcsolatoknak. Igazi akadály ez, nagy, nagy, nagy akadály. Az Európai Unió újra meg újra azt mondja, hogy szükségünk van a bevándorlók, bevándorlókra az itteni születési arányok miatt, és mégis a bevándorlókat gyakran a bűnözőkkel azonosítjuk. 8 hónap után bírói végzés nélkül nyugodtan visszaküldjük őket, hogy börtönbe vagy valamilyen mm, fogadható táborba kerüljenek. Úgy gondolom, hogy végre ezt az irányelvet meg kellene szüntetni. Egy utolsó hozzászóló az Európai Bizottság képviselője előtt, Múnyász, Teorkiza képviselő és Angorakis kolléga. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Szalafranka, úrnak és az árnyék előadóknak. Örülök, hogy kompromisszumos javaslatok is születtek, hiszen ezek egy kiegyenlített jelentéshez vezetnek, amelyek egyértelműen világosan meghatározzák a két régiót átfogó partnerség célkitűzéseit. Szeretném azonban majd a kompromisszumos módosítókat pontosan átnézni, és lehetőség szerint holnap magam is benyújtanék egyet. Jó, hogy, hogyha persze már az általam vitatott kérdésekben vannak módosítók, akkor nyilvánvalóan másra fogom tudni felhasználni az időmet, például a befektetési beruházási bankkal kapcsolatban Csillét is ugye figyelembe kell venni, erre vonatkozóan szerettem volna valami módosított beadni, de hogyha már benne van, akkor jó. Kolumbiával kapcsolatban, ugye nekünk is vannak barátaink az IAO-ban, és ők jelezték számunkra, hogy a dél-amerikai országokban a munkavállalói jogok jelentős lép, betartásában jelentős előrehaladás van. A munkavállalókat védő jogok tehát erőteljesebbek. Nagyon gyakran Kolumbiának például a szemére hányták, hogy nem tartják magukat e jogokhoz, pedig sok minden történt, ezt is ki kellene mondani. Kis, pont Köszönöm, Angurakis kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. ha megengedik egy pár másodpercben egy-két keresetlen gondolatot megosztanék a nagyra becsült kollégákkal ez ügyben. A Szalafranka jelentés tervezet két rettenetes gondolatot is felvet. Egyrészt privatizálná az EU-Latin Amerika kapcsolatokat. Nem is értem, hogy miről folyik a vita, arról a testületről, amely a megállapodás alkalmazását felügyeli majd, és amelyet cégek finanszíroznak majd? És hát mindig az diktál, aki a cehket állja. Tehát privatizáljuk ezeket a kapcsolatokat, mondja ki bátran. Ugyanakkor militarizáljuk is az EU-latin-amerikai kapcsolatokat, katonai jelleget öltenek majd ezek. Valahol van egy bekezdés a békéről és a biztonságpolitikai kérdésekről, azt hiszem a 11-es bekezdés az, ahol a közös veszélyekkel való szembenézésre utal Franka úr. Tudjuk, hogy az Unió könnyen beszél veszélyekről. Ezt várhatjuk Latin Amerika esetében is. Kolumbia jó példája ennek. Mi pedig arra ösztökéljük őket, hogy kövessék a példánkat és veszélyjelzéseket adjanak. Hogyan is folytathatjuk le ezt a vitát, és úgy, hogy nem beszélünk arról, hogy elfogadhatatlan, elfogadhatatlan Európa Kubával szembeni fellépése és álláspontja. Amit eddig tettünk, az csak növelte Kuba befolyását és presztízsét Latin Amerikában, és a bevándorláspolitikai kitételek ebben a jelentésben teljesen elfogadhatatlanok a bevándorlási helyzet normalizálásáról beszélünk, a jelentések közben pedig három oldalú mm, kapcsolatokat kell létrehozni. Szerintem ez nem helyes. Köszönöm. Castro Castrio kap szót a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt csatlakozni szeretnék a bizottság képviselőjeként a Szara Franka úrhoz intézett gratulációkhoz, azokért az erőfeszítésekért, amelyekkel megpróbál kompromisszumot elérni a különböző pontokat illetően, amelyeket a parlament egyéb képviselői már megemlítettek. A parlament hozzájárul az EU és Latin Amerika közötti kapcsolatok megerősítéséhez. Döntően hozzájárul ahhoz a célkitűzéshez, hogy Latin Amerikát az európai kormányok, illetve az európai közvélemény jobban megismerje. Ahogyan elhangzott, két régióról van szó, amelyek az ENSZ lakosságának egyharmadát adják, tehát éppen ezért nagyon fontos stratégiai kapcsolatokat kiépíteni Latin Amerikával. Közleményünkben értékközösségről, közös történelemről esett szó Latin Amerikával. és ezt az érvet nagyon határozottan alkalmazhatjuk multilaterális kapcsolataink kiépítésében. Egy specifikus megjegyzéssel élnék a regionális integráció tárgyában, valamint az elindított folyamatokkal kapcsolatosan. Mindenek előtt az andok közössége kapcsolatos politikai folyamat még nem zárult le, ez még mindig nyitott, Két héttel ezelőtt sor került egy ülésre a közösség képviselőivel, amely rendkívül konstruktív szellemben zajlott. Az andó közösség négy képviselője részt vett a találkozón. Ecuador kérte a tárgyalási folyamathoz való csatlakozását a technikai tárgyalások lezárultával, amelyek jelenleg Kolumbiával, illetve Peruval zajlanak. Kiemelném azt is, hogy a Közép-Amerika képviselőivel is zajlanak találkozók, valamint a régió valamennyi országával. Holnap Csilléről, illetve csilei földrengésről is szót ejtünk majd. Én a Csillével fenntartott kapcsolatok felelőse vagyok egy szolidaritási üzenetet küldhetünk Csillének, amely számunkra nagyon kedvező dolog. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Zárszóként megadom Franka úrnak a szót. Gratulálok a kiváló munkájához. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a vitához. Alapvetően nagyon pozitív és építő jellegű hozzászólásokat hallottam, pontosan erről szól. Melye úr nagyon jól összefoglalta egyébként ezt. Egy stratégiai kapcsolatot, mint az EU-latin-amerikai kapcsolatokat, ha újra lendületbe kívánjuk hozni, akkor félre kell tennünk, azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak bennünket, és arra kell koncentrálnunk, hogy mm, mi köt bennünket össze. Ez volt az én vezérfonalam, amikor készítettem a jelentést, és természetesen egy konszenzusos szöveget próbáltam létrehozni. Globalizált világban közös problémákra közös megoldásokat érdemes keresni és találni. Ebben a parlamentben nem az első jelentésemet készítem, most a csúcsra készülvén nem nulláról kezdtem, figyelembe vettem mások munkáját is, Howie Tour munkáját, a Mexikóval kapcsolatos jelentését, az eurólatos jelentéseket, a parlament állásfoglalásait, ezeket támogatni De Kaiser asszony, a Latin-Amerikai békés biztonság témájában készített egy kiváló jelentést. Mindezek a dokumentumok tükrözik tehát a parlament gondolkodásmódját. Hogyha megengedik, akkor most reagálnék a felvetésekre. Janakó asszony, köszönöm a dicsérő szavakat. Amikor azt kérdezi, hogy szóbeli módosítót nem lehetne benyújtani, másra ugyanis már nincs lehetőség, arra vonatkozóan, hogy a kulturális dimenziót megerősíthetjük. Nem rossz ötlet ez, kár, hogy időben, korábban nem nyújtott be erre vonatkozó írásbeli módosító indítvány, de valahogy megpróbáljuk majd megoldani ezt a problémát. Lunacsök asszony Lunacek asszony úgy érezte, hogy a zöldekkel szemben diszkriminatív voltam, de hát ez ennél semmi sem állhat na, távolabb a valóságtól. Nem igaz ez, elnök úr. Konszenzusra próbáltam törekedni, a kisebbségi frakciókat kiszorítani a döntéshozatalból nem az én kenyerem, de hát szigorúnak kellene, amikor az ember egy szöveget készít, megpróbál megfelelő összefogott, következetes szöveget készíteni. Nem lehet azt elképzelni, hogy a jelentés ez a jelentés nem egy karácsony, hogy mindenki ráhagassa a kedvenc díszét, Fontos, hogy a közvélemény ne nevessen rajtunk. Persze, mondhatnám előadóként, hogy persze vegyük be ezt is a jelentésbe, meg azt is a jelentésbe, de akkor egy összevisszaság lenne az egész, nem egy kövezet, következetes, egységes egész. Az utolsó pillanatig dolgoztunk ezen, más frakciók, más árnyék előadóit sem kerestem meg, ők kerestek meg engem, és amikor ön hozzám fordult, akkor én készen álltam megbeszélni az önök javaslatait, és az önök módosítóiból megpróbáltam minél többet beemelni a szövegembe, ahogy azt ön is elismerte, ennyit tudtam. A 64-es pontban a kevésbé környezet szennyező energiaforrások, szerintem ez egy tisztességes megoldás, ami az önök javaslatának érdemi részét magában foglalja. És értem is, megértem, hogy ezt miért veti fel, de meg kell találni a megfelelő megfogalmazást. Ezért mondtam azt, hogy a kevésbé környezetszennyező energiaforrások, így elkerülhettük az atomenergia néven nevezését. A 82-es módosítóra térnék most el, ami a nőgyilkosságokat illeti. Felolvasom, hogyha megengedik. a nők elleni erőszakkal szembe kell szállni, ez a nőkkel szembeni eh, hátrányos megkülönböztetés egyik legfontosabb formája, de az, hogy sarokkőnek nevezzük, azt szerintem túlzás ez a megfogalmazás. Mondhatjuk mondjuk azt, hogy a stratégiai társulás keretében az intézmények támogatják azt, hogy megfelelő pénzügyi és infrastruktúrális támogatást kapjanak azok a szakpolitikák, a, amelyeknek célja a nők elleni erőszak visszaszorítása. Nem szabad, hogy, hogy atyáskodó hangvételű szöveget készítsünk. Először is a saját házunk táján kell rendet rakni a mi katonai költségvetésünk, van jobb, mint latin-amerikai országok átlagá. Ezért az említett megfogalmazás érdemben foglalkozik ezzel az említett kérdéssel, de mégsem ilyen fenéjázó, vagy, vagy egy ilyen lekezelő stílusú. Lunacek asszony, ez is jól mutatja, hogy az Albertini jelentés szövegét vettem át, amelyet a múlt héten fogadtunk el plenárison. Szerintem ez mindenki számára elfogadható, hiszen nem lett volna az, akkor nem fogadtuk volna a plenárisban, és amely mindenki, illetve a ház többsége számára szám többsége által megszavazásra került, miért ne venném át a konszenzusos Albertini jelentésből ezt a szöveget, ahelyett, hogy teljesen újat gyártanánk, szerintem ezt a megfogalmazást megváltoztatni felesleges. Dömeyer kollégának annyit mondhatok, hogy nem egyezik a véleményünk. Politikai párbeszéd folyik Kolumbiával és a GSP-t alkalmazzuk, az általános preferencia eh, rendszert. Borzasztó bűncselekmények történtek, de nem szabad az egész országot büntetni ezért. A kompromisszumos módosítóban szereplő eh, megfogalmazás szerintem jó. Szeretük volna, hogyha az közösséggel az társulási megállapodást köthettünk volna közösen. Ez a jó következő logikus lépés, erre utalhatunk tőlem. Mondhatjuk azt, hogy szeretnénk, hogyha lenne valamilyen fajta ilyen jellegű megállapodás születne, tehát az Unió és az említett országok között. A demilitarizáció és a 11-es bekezdés kérdése, a béke és biztonsági karta felállításáról szól, amely az ENSZ és a nemzetközi jogi egyezmények alapján történik, a közös veszélyekkel szembeni közös fellépés érdekében. Itt a militarizációra utalást nem találok. De Kaiser asszony írta azt az eredeti jelentést, ahonnan ezt átemeltem. Őt sem vádolhatjuk azzal, hogy a kapcsolatokat militarizálni kívánne. A bevándorlással kapcsolatban Tudom, hogy a bevándorlás az egy kényes kérdés. A vonatkozó zöldkönyvben az európai bizottság azt mondta ki, hogy a lakosság 10%-a 80 év fölötti lesz, öregszik az európai lakosság, meg kell találnunk a módját annak, hogy szembenézzünk az európai lakosság öregedésével. Tudom, hogy ez vitatott kérdés heves vitákat váltott ki a parlamentben korábbi eh, esetekben is, például ebben a szakbizottságban. Meghallgatást is tartottunk Baró úrral, aki akkor felelős volt az Európai Bizottságnál ennek a tárcának, és Ferrero asszonynal annak érdekében, hogy az ilyen európai jogszabályok átterét elmagyarázzák. Végezetül, elnök úr, azt tudom csak mondani, amit az elején mondtam, holnap fogunk szavazni, a legtöbb politikai frakció nagyon komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy mindenkinek a e, szívéhez közel álló dolgokat bevegyük a szövegbe, és hogy e, inkább hozzátegyünk, mint hogy elvegyünk belőle. De holnap reggel 9-ig csak asszony rendelkezésére állok, mindent megtehetünk annak érdekében, hogy a véleményét bevegyük a jelentésbe, amíg az nem mond ellent a jelentés általános szellemének. Tárgyalnunk kell, egyeztetnünk kell, nem csak az előadónak, hanem a többieknek, csak az önök is kompromisszum készséget kell mutatnia. Grazie, kolléga Frank. Köszönöm, Salafranc a kolléga. Emlékeztetnék arra, hogy holnap 9-től kerül sor az elektronikus szavazásra, tehát hogy kérem mindenki hozzá el szavazókártyáját. Most pedig áttérnék a napirend következő pontjára, az Unió emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásának intézményi vetületei címmel. Megadom a szót azonnal Préda úrnak, hogy bemutassa ezt a véleménytervezetet, és a módosítókat, amelyeket eljutottak hozzá, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát bevezetőként hadd mondjak néhány szót. A 6.2-es cikk a szerződésben az EU csatlakozás kérdését taglalja, illetve a megállapodáshoz való csatlakozást. Ebben a cikkben az áll, hogy az Európai Unió az emberi jogi az emberi alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményhez csatlakozik. Ezt a szerződés egyértelműen kimondja, és ennek megfelelően kell ezt végrehajtani. a 14-es jegyzőkönyv értelmében, tehát mindezt, ha elfogadjuk, akkor az, az egyezményhez való csatlakozásunkat is segíteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió viszonylag gyorsan tegye ezeket a lépéseket meg. Biztos vagyok abban, hogy ezzel javul az emberi jogok védelme az Európai Unióban, és javul az Európai Unió E téren való hitelessége is világszinten. A csatlakozásra kapcsolatban van azonban néhány probléma is. A szerződésben a 218-as cikk határozza meg az eljárást magát és a támogatást is a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat. Ezek, ezekben bizonyos alapvető elveket kell elfogadni, az, Európa, az unióval kapcsolatos jellemzőket, az intézmények jellemzőit, amely meghatározza, hogy a tagállamoknak speciális helyzete van a szerződés alatt, és a rendelkezések a tagállamok értelmezését is meghatározza. Több komplex kérdés van tehát itt, amelyet a Regia jelentés az Alkotmányos Bizottságban már megtárgyalt. Én magam is foglalkoztam jelentéstervezetemben e kérdések némelyikével, és volt is már február 22-én az Emberi Jogi Albizottságban egy előzetes vita erről a dokumentumról. Három olyan területet határoztunk meg, amelyet problémának tekintünk. Az első a csatlakozás hatája. Az emberi jogi, a emberi jogi egyezményhez való csatlakozás hatája. Miről beszélünk? egyszerűen az egyezményről, vagy pedig a kiegészítő jegyzőkönyvekről is, tudatában annak, hogy a tagállamok még nem ratifikálták ezeket. A második kérdés. Az EU képviselete az Európa Tanácsban és testületeiben. Nos, ez is egy olyan kérdés, ami azt igényelni, hogy kinevezzünk egy bírát a, az Európai Bíróságba és az Európai Unió nevében aztán felmerülednek keretében még az a kérdés is, hogy a miniszterek tanácsában e, és a Strasburgi Bíróságon is hogyan képviseltetjük magunkat. A harmadik kérdés pedig a parlament szerepe. Ezt a csatlakozást megelőzően és azt követően is védeni kell, például akkor, amikor a bíró kiválasztásáról van szó, az EU bíró kiválasztásáról, vagy akkor, amikor egyéb testületekbe választanak vagy neveznek ki bírákat. A módosításokról is szeretnék, ha megengedik még néhány szót szólni. Először is köszönetet mondok a módosításokat benyújtó kollégáknak, és azért is köszönetet mondok, hogy segítették a vitát. Köszönöm a kompromisszumok elfogadását, ráadásul akkor, amikor nem volt sok idő erre, hiszen voltak, akik az ENSZ tárgyalásokon Genfben voltak párhuzamosan. Nos, az Európai Parlament szerepéről vonatkozó kompromisszumok az általános konszenzust jól tükrözik. A következőkről van szó konkrétan. Az egyezményhez való csatlakozás, ahogy azt a kompromisszum tervezet tartalmazza, attól függ, hogy a vonatkozó emberi jogok elfogadása milyen mértékben kerül sorra az Európai Bíróságon, a Strasburgi Bíróságon. Az Európai Unió megerősíti az Európa Tanácsal való és testületeivel, emberi jogi szaktestületeivel való együttműködést, és hangsúlyozza, hogy az európai emberi jogi kérdéseket ott is képviselik. A folyamat egészében a, man, a kezdet kezdetétől, a mandátum e, készhezvételétől a végéig az Európai Parlamentnek a folyamatban részt kell venni. Az alapelveket meg kell határoznunk, meg kell határoznunk azt, hogy az egyezmény jog, jogrendszerét, jogi rendszerét hogyan lehet védeni, hiszen ennek hatékonynak kell lenni. Át kell tekinteni ezt a rendszert, mellesleg ez már éppen folyamatban van. Az egyes kompromisszum például arról szól, és ez is fontos, hogy nem, nem szabad, hogy sok változásra kerüljön sor, különösen a bíróság munkaterhével kapcsolatban. Az alapvető emberi jogok kartája alapján pozitívabb megfogalmazásokat javasol néhány módosító indítvány az eredetihez képest. Az alapvető emberi jogok kartáját tehát teljes mértékben egységes formában kell a tagállamokban átültetni és alkalmazni, ez egy további javaslat. Köszönöm tehát még egyszer a módosítókat benyújtóknak a munkáját és a kompromisszumok kidolgozását. Köszönöm szépen Préda úrnak, többen kívánnak hozzászólni. Először is az előadó az Alkotmányos Bizottságból, Háregó Játonda kollega. Köszönöm szépen, igen, nyilvánvalóan a saját véleményet tudom csak elmondani a módosítókkal kapcsolatban, amiről most szó van. Az AFED bizottságban tehát nem én határozom azt meg, hogy mi legyen a hangneme, illetve a felfogása ennek. Nyilvánvalóan megnézik, hogy amit én mondok, az megfelele az önök szempontjai szerint, és az AFET jelentés egy csomag része lesz ráadásul, amely majd kell, amelyet kellő időben a plenáris elé terjesztenek. De ennek alapján és minden tiszteletemmel együtt szeretném elmondani, hogy mit gondolok néhány olyan kérdésről, ami eleve felmerül majd a vita során. Más szóval a, az AFET dokumentumának jelen, eh, módosításairól mi a véleményem. Röviden teszem, és eh, minden tisztelettel az Önök Bizottságának munkája iránt. De sok területen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy vannak olyan módosítók, amelyeknek az a célja, hogy tökéletesítsék, javítsák a jelentést, az AFET jelentést. Pedig már ezek a vélemények ugye benne vannak. Az egyes módosítás erre egy kiváló példa. Az egyes módosító semmi újat, lényegi dolgot nem tesz hozzá, egyszerűen azt javasolja, hogy hogy, hogy jobb vagy rosszabb legyen, tehát nem, nem áll módonban megmondani, hogy jobb vagy sem, tehát mást javasol csak, mint a, a, az eredeti, és nem többet, csak mást. A kettes módosítóval kapcsolatban nem tudok eh, mit mondani, eh, Marietta Gianakó az a Fed bizottságban ezt benyújtotta, én úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen elfogadható. Eh, Préda úrnak a módosító, eh, módosító indítványait nem tudom megítélni. A hármas módosítót eh, Hautala asszony és Lachpiller asszony nyújtották be. Egy olyan mandátumot határoznak meg, ami szerintem nem lenne bölcs, tanácsos. Ebben ugyanis arról van szó, hogy a csatlakozás úgy kell, hogy létrejöjjön, hogy az egyezménynek egyetlen részét sem szabad megváltoztatni. A, a bíróságot nyilvánvalóan nem fogják megváltoztatni, sőt az egyezmény sem, hiszen mi csatlakozunk hozzájuk, és van egy sor olyan szempont, amely a csomag része, de elemek megvált meg kell, hogy változzanak például az egyezményhez való gazdasági és anyagi hozzájárulásunk. Ezek fontos kérdések, de nem tudom, hogy célszerű egy olyan mandátumra vonatkozó javaslatot benyújtani, ami még nincs is meg. Úgy gondolom, hogy ezt a módosító indítványt nem igazán eh, fogadhatnánk el, hiszen arról szól, hogy csatlakozunk az egyezményhez. De hát eh, ez azt feltételezi, hogy eh, a csatlakozási folyamat ugye példa lehet más eszközökhöz való csatlakozáshoz pedig ez igazából még nem szerepel ebben, hiszen ez a különböző országokban az aki kommunitár átültetésének a részét kellett volna, hogy képezen. Ehhez az egyezményhez való csatlakozás nem hasonlítható másokhoz való csatlakozáshoz. Az AFKO jelentés úgy, mondom, úgy gondolom, hogy nagyon pontosan határozza meg a 13-as bekezdésében ezt. itt határozzák meg, hogy mit kellene, hogyan kellene eljárnunk az Európai Szociális Kartával ennek az egyezménynek a tükrében. Úgy gondolom, hogy a csatlakozás azt is jelenteni, mondja a szöveg, hogy minden jegyzőkönyvhöz is csatlakozunk. Ezzel legyünk óvatosak. Nem szabad az Európai Szerződés alapján a, a különböző tagállamok egyezményhez való státusz kóját megváltoztatni. Más szóval, az EU 27 tagállama az egyezmény része. Persze, de nem mind a 27 írta alá az összes jegyzőkönyvet, amit az egyezmény utólag dolgozott ki. A Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy az EU csatlakozás nem változtathatja meg a tagállamok státusz quóját. Tehát meg kell találjuk annak a módját, hogy a bizottság az egyezményről ennek alapján tárgyaljon, és megnézze, hogy melyek azok a jegyzőkönyvek, amelyeket elfogadtak. De azt nem tehetjük, hogy olyan lépéseket tegyünk, olyan instrukciókat adjunk, amely a státusz a quo-t változtatná meg, hiszen ez a Lisszaboni szerződésnek mondana ellen. És a különböző tagállamok törvénykezését tiszteletben kell tartsuk. Ötös módosító. Ez a 22-es, e, ez tulajdonképpen a 22-es megoldja. Hadd mondjam el mindjárt, hogy mit is értek ez alatt. Fergiát asszony azt mondja, hogy ha az Európai Unió csatlakozik az egyezményhez, akkor több egyéb szervhez is csatlakozik, amely az egyezményből származik, de azért legyünk ezzel óvatosak, hogy a három testület van, a miniszterek tanácsa, a Strasburgi Bíróság és a parlamenti közgyűlés. Aztán ott vannak a különböző bizottságok, a migráció, kínzás, kérdéseivel foglalkozók, bántalmazások, stb. stb. De de nem következtethetünk ebből arra, hogy minden egyes orsz, ország majd minden testületnek a tagja lesz, bár mondhatjuk. De, nem, de a megfelelő szerintem az lenne, és az AFET fel is veti, hogy a fő AFKO jelentésbe vegyük inkább be azt a lehetőséget, hogy majd tárgyalásokat indítunk, melyek révén az Európai Unió esetlegesen, vagy lehetőség szerint a három fő testülethez és esetleg másokhoz is csatlakozik. De ezt most még ne írjuk elő kötelező, merev folyamat formájában. Nem mondjuk azt, hogy automatikusan csatlakozunk ezekhez a testületekhez, mert igazából nem vagyunk mindannyian teljes mértékben egyformán az Európa Tanács részesei. A következő az tulajdonképpen majdnem ugyanez, A következőben ugye a Nagy-Británia, a hatos módosítóban Nagy-Británia, Lengyelország és a Cseh köztársaság fenntartása miatt emelünk panaszt, mert ők még nem írták alá az egyezményt, de ez természetesen nem függ össze az európai, az emberi jogi kartával, vagy egyezménnyel. Van ugye három kivétel, de az emberi jogok védelmének szintje az Európai Unióban jó, jó, egy várjon egy kicsit, ne haragudjon. Most azért, mert ez a három ország nem írta alá a megállapodást, az nem jelenti azt, hogy nem ö, utalhatnánk, nem indulhatnánk ki az egyezményről ö, jogi eljárásokban, vagy törvényi értelemben. Mi, mi, minek nevezzük akkor néven ezeket az országokat? Azért, mert ők az egyezmény hat, ö, alkalmazási hatájából kimaradtak. Ö, az Európai Unió egységként jár el, akkor az Európai Unió törvényeit az egyezmény és a karta fogja meghatározni. Mi az Európai Unióról beszélünk, az intézményekről, az EU intézményeiről és törvényeiről, amelyek függetlenül attól, függetlenek attól, hogy van három ország, amely adott esetben még nem csatlakozott ehhez, és ezt tisztáznunk kell, mert van némi zavar ebben. Teljes mértékben támogatom Tőkés László javaslata, javaslatát, módosítóját a, a kettes és a nyolcas pontra vonatkozóan természetesen ezeket jó, ha felvesszük mert valóban politikai elvet. A csatlakozásnak a politikai elveit határozzák meg, különösen a harmadik országokra vonatkozóan. Teljesen igaz az, hogy az Európai Unió nagyon hosszú ideig e, Elnök úr, esetleg hosszan beszélek? Mert ha igen, akkor rögtön befejezem. Nézzük a hetest és a nyolcast. Nagyon fontosak ezek. mert az EU hitelességének fejlesztését, erősítését emelik ki ezekben az országokban, azokban, amelyek nem része, részei az Európai Uniónak, de az Európai Egyezményhez tartoznak. Igen, hát nem igazán jó lenne úgy a kilencest azonban elfogadnunk. Mert, mint mondtam korábban, nem minden ország csatlakozott az összes módosítóhoz. A tízes, hát ez sem helyes szerintem. Nem mondhatjuk azt, hogy ha az Európai Unió csatlakozott az egyezményhez, akkor kötelezőek lesznek a törvény szerint pont, pont, pont. Már az, mert tíz évvel ezelőtt a kartát Nizzában elfogadták. Az igaz, hogy a Lisszaboni szerződés ezt most kötelezőként vezeti be a 6.1-es értelmében, de ez nem jelenti azt, hogy a karta eredetileg nem ösztönözte volna az európai jogot, sőt, éppen ellenkezőleg a luxemburgi bíróság bírói gyakorlata tulajdonképpen a karta alkalmazása az alapvető emberi és szabadságjogok kérdéseiben, amelyeket elmúlt hát, mondom tíz éve Nizzában fogadtunk el. Persze egyetértek azzal, hogy a 11-es az egy megoldás lehetne a 21-es módosítóval együtt, ami a külügyi jogszabályok módosítására vonatkozik. De már be is fejezem. 12 igen, 13 igen, 21, úgy gondolom Preda úr össze is adja ezeket. Az elnök úr már szólt, hogy túl hosszan beszélek, tartottam is ettől, megjegyzem. Úgyhogy azt mondanám inkább, hogy nem tetszik sem a 14-es, sem az 5-ös, sem a 16-os. Sajnos nem tudom elmondani, hogy miért. A 17-esnál talán az első része, de a második része semmiképp. A 18, 19-es és 20-assal egyetértünk, a 21-essel is. Jana, Janakú Vergiát és Préda ura, úr javaslatai, és a 22-essel is, ahogy korábban említettem. Az utolsó pedig a, a tan, az Európa Tanács kiegészítő testületeire vonatkozik, és arra, hogy közös megoldást keressünk. Nos, sajnálom, hogy ilyen gyorsan tudtam csak végigmenni az egészen, ezek voltak a a felszólalása minőségét nem kritizáltam, de sajnos időkorlátok miatt röviden kell fogalmaznunk. Másodikként Gál asszony kap szót. Well, I will try to be uh, uh, brief. Uh, I am the rapporteur for the opinion. Megpróbálok rövid lenni. Én vagyok uh, elnök úr ennek a dokumentumnak a DIBE bizottságban az előadója. A az AFKO bizottsággal az együttműködés keretében dolgozik-e kérdésben együtt. Meg kell, hogy mondjam, hogy gratulálni tudok csak az előadónak, Préda úrnak. Nem könnyű feladat ez, tudom saját munkám alapján. Tehát nem könnyű olyan kérdéseket kezelni, amelyek az AFKO-hoz tartoznak, vagy a Libé hatáskörébe. Elkerülhetetlen, hogy ezek a kérdések újra majd felmerülnek meg megint, meg megint, és nem lehet szigorúan határt vonni a körök, illetve a feladatkörök között. A módosítókkal kapcsolatban, Préda úr módosítóval egyetértek. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb része a csatlakozásnak, amely tulajdonképpen kötelezettséget jelent számunkra, az a kontinenset átfedő emberi jogi tér és az Európai Unió és az szélesebben vett Európa közti kapcsolat erősítése. Úgy gondolom, hogy ez új dinamikát ad az emberi jogoknak, Európa egészében. Ezért nagyon fontos, amit az AFET javasol. Nagyon sok módosító kiváló, és természetesen nagyon fontos a libe számára is a csatlakozás. És ez egy kicsit talán más, mint az alapvető jogok, de én pusztán a a, a Libére vonatkozó részt holnap mondom el. Köszönöm. Autala asszony következik, az Emberi Jogi Bizottság alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani. Préda úrnak kiváló munkát végzett az albizottságban, és most megvan. Itt van a teljes afet, hogy megbeszéljük a, a vélemény a véleményt. A külügyi bizottság felvethet politikai perspektívákat, a konvencióhoz való csatlakozás politikai perspektíváit, és természetesen az AFKO szempontjai jog, a jogi szempontokat vették fel, és igen, helyes, hogy az előadó ezekre korlátoz. De talán túl szigorúan teszi ezt. Nem is igazán értjük, a csatlakozásnak az összes kihatását még nem is láthatjuk, és úgy gondolom, hogy Préda úr és én magam is majd, amit megpróbáltunk kolléganőmmel, Lochbiller asszonyal megnézni, az az, hogy milyen hatása lehet a külügyi kapcsolatokra, külkapcsolatokra, belkapcsolatokra egyaránt ennek a csatlakozásnak. Egy kicsit sajnálom azt, hogy az előadó nem támogatja a módosításainkat, a 11-est és a 12-est, amelyben pont arról van szó, hogy az egyezmény egyes cikke értelmében mind, a, mindaz, aki a, tehát mivel az Európai Unió öm, jogkörébe kerül mindez, az egyezmény egészét alkalmazhatjuk. Az egyezmény és az Európai Unió egyezményhez való csatlakozása befolyásolja az Európai Uniós állampolgárokat. És nagyon érdekes szempontot vetünk fel a 9-es és 12, a 11 és 12-es módosításunkban, mégpedig azt, hogy az EU egyezményhez való csatlakozása a, az EU öm, törvényi keretei alá ö, tartozó egyének szempontjából is fontos. Nem tudom, hogy ez ténye vagy sem, de hogyha igen, akkor nem hiszem, hogy a külügyi bizottságnak tartózkodnia kellene attól, hogy ez ki is jelentse. Tehát a 11-es és 12-es módosítóinkat igenis megvédeném. Az AFKO előadója úgy tűnik, hogy a 8-assal egy kicsit óvatos, amely a, a csatlakozást követően az állampolgárok hit, Európával vetett hitével kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy a nyolcas vagy a tízes igenis utat nyitna annak, hogy az, Euró- az egyezményhez való csatlakozás az Európai Unió hitelessége szempontjából is nagyon fontos. A külpolitikájának hitelességével együtt. Nagyon sajnálom, hogyha ezek nem felelnek meg az önök felfogásának, mert mint önök is tudják, az Európai Unió egyre inkább folytat harmadik országgal emberi jogi párbeszédet, konzultációt, és itt gyakran mondják, hogy először tegyenek csak rendet a maguk házatáján, és aztán jöjjenek ide prédikálni. Nos, éppen emiatt lenne a csatlakozás plusz jelentőségű. Én szerintem nincsen semmi oka annak, hogy ezt nem mondjuk ki. Különösen akkor, hogyha el akarjuk hárítani a kettős normák vágyát, vagy erősíteni akarjuk az EU hitelességét. Persze értem azt, hogy az AFKO jelentés, jelentéstevője, előadója ellenzi azt, hogy túl határozott kijelentéseket tegyünk a, ki, a szociális kartához, a, a CPT, tehát a, a különböző bizottságok, mint kínzás és a rasszizmus intolerancia elleni harc bizottságához való csatlakozásra vonatkozóan is. Na de már megbocsássanak, az Európai Unió miért ne tehetne politikai nyilatkozatokat? Nagyon hasznos lenne végre, hogyha a tagállamok elfogadnák ezeket a kie- e, és elismernék ezeket a kiegészítő e, jegyzőkönyveket, és megkönnyítenék az Európai Unió csatlakozását. Természetesen az Emberi Jogi Albizottság nevében nem mondhatom azt, hogy a kínzás megelőzése, prevenciója az egyik abszolút prioritása az Európai Uniónak. Igen, és együtt kell működni az Európa Tanácssal, az ENSZ-el e kérdésekben. Úgyhogy szerintem a csatlakozás az nagyon sokat segít majd abban is, hogy erősítsük a nemzetközi igazság ügyet. Pontosan ezen fontos nemzetközi szereplőkkel való kapcsolatunkon keresztül. Végül pedig az előadó nagyon kritikusan nyilatkozott a hármas módosítóról, amely az egyezmény ö, némely jellemvonásának módosításáról szól. A csatlakozás következtében való módosításról. Úgy gondolom azonban, hogy ez az egyezmény, ez egy kincs. De ha túl sok változtatást akarunk változtatni, akkor azt kockáztatjuk, hogy az egyezmény egyik lényeges eleme vészkárva. És ezt akarjuk elkerülni a hármas módosítóval. A, az előadó egy új jogi testületről is beszél, a Strasbourg és a Luxemburgi Bíróság mellett. Én nem igazán hiszek ebben, és ezért is mondjuk, pont ezért mondjuk itt azt, hogy az egyezmény jogi rendszerével kapcsolatos módosítások minimálisak legyenek. És nagyon örülök annak az, azért, hogy az AFET és az illetékes szakbizottságok a lehető legtöbb módosítást átvettek tőlünk, és így javítjuk az egy, a jelentést. Köszönöm, utolsóként Giannákó képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Preda úr jelentése. Fel vállalja igenis a nehéz kérdéseket, például a harmadik országbeliek, akik az unió területére érkeznek, velük mi van? Hatályos-e az ő esetükben? Ez az egyezmény az előadó is beszélt arról, hogy az alapjogi és emberi jogi egyezmény, illetve a Strasburgi és luxemburgi bíróságok esetjoga kimondja, hogy nagyobb a joghatály, mint a Lisszaboni szerződéshez fűzött karta, alapjogi karta esetében. Mivel az Európai Unió egészen csatlakozik ehhez az egyezményhez és az Európa tanácshoz, nem csak azért, mert a szöveg széleskörűbb, hanem azért, mert a Strasburgi Bíróság esetjoga is szélesebb jogértelmezést és jogvédelmet garantál. Tudom, hogy egy meghallgatásra is sor kerül majd, ahova neves szakértők érkeznek majd, és remélhetőleg majd a helyzetet jobban megvilágítják számunkra azt kell megvizsgálni, hogy az Európai Unió a jegyzőkönyveket is aláírja -e, ezekhez is szerződő félé válik-e. Hiszen az Európai Unió jogi személyiséget kapott a Lisszaboni szerződéssel, és így az Európai Unió, mint jogi személy csatlakozik ehhez az egyezményhez, és így tulajdonképpen alárendeli magát a Strasburgi bíróságnak, ami nyilván kihatással lesz az unió egészére és a tagállamokra is. Ennek politikai és egyéb érdemi következményei is lesznek. Ebben a folyamatban azonban nekünk eh, jelentős szerepet kell vállalnunk, ezekről beszélni kell e ház falai között, alaposan meg kell vizsgálnunk a külügyi bizottságban, az alkotmányügyi bizottságban egyaránt. Roppant bonyolult, roppant összetett kérdéskör ez, kollégák. Vannak Strasbourgban is e, és van ennek megfelelők, van a miniszterek tanácsa és a parlamenti közgyűlés az Európa tanácsban, és a tagállamok ezzel most lehetőséget kapnak arra, hogy a folyamatban ők is véleményt nyilvánítsanak. Mi közeledünk lassan egy végső álláspont kialakításához, annyit mondhatok, hogy koordinációra van szükség, és az előadónk a legjobb személy erre. Ezelőtt azonban itt az AFKO-ban egy meghallgatást tartunk, a jogi szakértők véleményét is meghallgatjuk, annak érdekében, hogy a parlament nehogy helytelen döntést hozzon, alaposan körbe kell járnunk ezt az egész kérdéskört. Köszönöm, elnök úr. Si sono aggiunte altre due richieste di intervento. Ha vannak még más hozzászók, még pedig Grüzi kolléga kért szót, valamint Verzsa kolléga. Egyetértek ezzel. Kérem, hogy rövidek legyenek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani a vélemény fogalmazójának, Christian Prödának. Azt szeretném elmondani, hogy ez az egyik következménye annak, hogy az Európai Unió jogi személyiséggel ruházza fel a Lisszaboni szerződés, így tehát már az Unió egészet tud az jogi egyezményhez csatlakozni jó néhány éve létezik már ez az emberjogi egyezmény, és ez idáig az Európai Unió nem volt szerződéses fél eh, ennek az egyezménynek a ehhez az egyezményhez nem csatlakozott unióként, csak a tagállamok. Hazám, Lengyelország például jóval korábban csatlakozott ehhez az egyezményhez, mint hogy csatlakozott volna magához az Európai Unióhoz. Az egyezménnyel és az azóta megszületett jegyzőkönyveivel egyébként az évek alatt alaposan megismerkedtem. A hármas ehm, bekezdésre, hogy utoljak, amely azt mondja ki, hogy a unió csatlakozása az egyezményhez nem változtat a tagállamok jogállásán, azon tagállamok jogállásán, amelyek korábban csatlakoztak az egyezményhez. Ez szerintem az ötös módosítóval állítható párhuzamba, amely utal azokra a tagállamokra, amelyeknek az álláspontja eltér az Unió többi eh, tagállamának az álláspontjától az alapjogi kartával kapcsolatban. Tehát, ha ezt az zonológiát használjuk, akkor láthatjuk, hogy az a tény, hogy az emberi egyezményhez csatlakozik az Unió, mint jogi személy, nem változtat a tagállamok, az egyes tagállamok jogi státuszán, mert ezek a az új rendelkezések egyébként már három hónapja életbe léptek. A négyes számú kompromisszum nem javítja magát az előadó, az ötös bekezdés hatos módosító, amiről beszélek. Szerintem ez sokkal jobb. Nem csak a szóhasználat jobb, azt kell megvizsgálnunk, hogy ezek a javaslatok a józan észnek megfelelnek-e hogyha egy opt, az opt-out lehetőségét meghagyjuk el, szerintem az unió hitelességét ássa az alá, hogyha a tagállamok kimaradási klauzulát, lehetőséget eh, kapnak. Végig egy utolsó megjegyzésem lenne, elnök úr, aki már volt az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében, az tudja, hogy vannak bizonyos problémák az emberjogi bíróság munkájával. Komoly viták alakultak ki a bíróság munkavégzésével kapcsolatban. talán ezeket a konfliktusokat éppen azért meg tudjuk most oldani, mert az Európai Unió egészen csatlakozik az egyezményhez, nem csak azért, mert egy újabb egyezményhez csatlakozó tagja daggal bővül. A, most az Európa tanács, hanem azért, mert az Európai Unió ilyen konszenzus kereső ágás lehet. Fontos, hogy a már most is bonyolult helyzetet ne bonyolítsuk tovább. Nem ez a célunk, nem ez a cél az egyezménynek, illetve az Európa Tanácsnak. Madame Verge, Zsászony. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni, elnök úr. Ez a vélemény fontos, mert előrelépést jelent, egyfajta lezárás, én is csatlakozom a Préda úrhoz intézett gratulációkhoz. Azt hiszem, hogy az általa benyújtott kompromisszumos javaslatok nagy részben megfelelnek az AFKO jelentéstevő aggodalmainak. Talán egyes módosítóimat átalakította, hogy jogi szempontból ezek kifogástalanok legyenek. Két aggodalmat osztanék meg önökkel, amelyek nem azokra a pontokra vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban módosítókat nyújtottam be, hanem az egyes és az ötös kompromisszumos módosítókkal kapcsolatosak. Nehézségeim voltak annak megértésében, hogy az egyezmény döntéshozati folyamatát megzavarja. Ez a rész, ez számomra nem volt megfelelő, és az ötös kompromisszumot illetően pedig szintén némely kétségem volt, mert nem, nem értek itt egyet Préda úrral, és nem tetszik nekem az ötös számú módosító megfogalmazása. A, a, a Tondó kolléga rövid válasz, és aztán jelentéstevő záró megjegyzései. Köszönöm, elnök úr. Csak az AFET jelentéssel szembeni tiszteletemet szerettem volna kifejezni. Talán nagyon részletes voltam az imént, amikor kifejeztem, hogy milyen problémáim vannak a módosítókkal kapcsolatosan. Az AFET jelentése ö, megfelelő lesz, mert nagyon sok módosítót elfogadhatónak ítéltem, például a 8-ast a 7-essel együtt, ezek azon módosítók részei számomra, amelyek helyesek. A 11-essel kapcsolatban elmondtam, hogy ezt a 23-assal összhangba kell hozni. A 12-esre igen mondok, szintén elfogadhatónak ítélem. A 22-est illetően a szervek tárgyában, amelyekben az EU részt vehet, észszerűnek tűnik számomra, hogy az AFET javasolja, hogy az Európai Unió vegyen részt ezekben a szervezetekben. Aztán meglátjuk, hogy valamennyi szervezetben részt veszünk-e, vagy sem. Végezetül azt is elmondtam, hogy nem megfelelő véleményem szerint pontosítani, hogy az egyezményt nem lehet módosítani. Itt a módosít, az egyezmény magjáról beszéltem. Nyilvánvalóan a mag nem módosul a mi csatlakozásunkkal, de vannak eljárásjogi szempontok, amelyek igenis, hogy változásokat szenvedhetnek a jövőben. hogy az Európai Unió sajátosságait tükrözze, hiszen az EU nem egy állam, hanem 27 tagállamból álló képződmény. Elnök, jelentéstevő. désolé que face à cette crise de temps, on peut pas développer parce que c'est un débat très Sajnálom, hogy nincs több idő a vitára, noha rendkívül érdekes eszmecseréről van szó. A hármas módosítót illetően, amiről vita zajlott, különösen az AFKO szakbizottság jelentéstevőjéhez fordulok. A javasolt kompromisszum, a hármas kompromisszum és az én 16-as módosítom alapján a, az ő jelentésnek 9-es pontjában szerepel. Tehát én nem ismétlem az ő 9-es pontját, de ez a megállapodás ugyanebbe az irányba mutat, hogy az ő jelentésének 9-es pontjával összhangban legyünk, ez a cél. Ami a hatos módosítót illeti, amiről Gris kolléga már szót ejtett, örülök, hogy elfogadta az ötös kompromisszumot, ami azt hiszem, hogy az egyetlen elfogadható forma mindenki számára, hogy a lehető legszélesebb körű együtt, egyetértés alakuljon ki. Végezetül elmondanám, hogy az Otala úr által elmondottak fontosak, de úgy vélem, hogy mindig szem előtt kell tartanunk azt az elvet, hogy nem szabad a tárgyalások eredményét megelőlegezni. Ami a bíróság joggyakorlatát illeti, hiszen ezt maga a bíróság határozza meg. Nem nekünk kell beavatkoznunk ezzel a témával kapcsolatosan. Amit pedig Gál Kinga kolléga mondott, nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az EU csatlakozás ezen egyezményhez éppen azt a célt szolgálja, hogy az EU e és az Európa Tanács kapcsolata megerősödjön, ez a legfontosabb cél, amiről nem lehet elfeledkezni. Elnök, holnap szavazunk erről a témáról, és elektronikus szavazásra kerül majd sor, tehát hozzá kell a szavazókártyáikat. Most pedig áttérünk Jegle asszony jelentésére, aki a Tajikisztánban tartott parlamenti választásokat megfigyelő Európai Parlamenti Költség elnöke. Meg is adom neki a szót, nagyon kevés ideje van, tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, kedves kolléganők. Február 26-a és március eleje esélyek között az a megtiszteltetésért, hogy Tajikisztánban egy delegáció vezetőjeként járhattam. Az intézmény nevezett ki minket azért, hogy az, a Tajik parlament alsóházi választásait megfigyeljük. Tajikisztán nagyon-nagyon szegény ország. A 92-97 közti időszak még egy igen véres polgárháború időszaka volt. Mégis van egy megállapodás, hogy felosztják a hatalmat mely szerint az országot felosztották a hatalom alattá. Alapján a Tajik Nemzeti Néppárt hatalma maradt, a mérsékelt iszlám megújulási párt ellenzékben volt néhány más párttal, ezeket elismerték. A választások előtt Duzsambéban választási hatóságokkal, politikai pártokkal, sajtóval, nem kormányzati szervekkel és diplomáciai képviseletekkel is találkoztunk az állami intézményekkel és a helyi politikai mm, hangulattal egyaránt megismerkedtünk. A választás napján három csoportra oszlottunk, és megfigyeltük a választás folyamatát különböző helységekben. A reggeli eseményektől, tehát a választási helységek nyitásától a zárásig és a szavazatok számlálásáig jelen voltunk a központban, és, és Dusanbe környékén is voltunk, de voltunk Kurgantubéban, és a, ott, onnan túl az afgán határig terjedő régióban. A delegáció egy része volt az átfogó EBSZ eh, parlamenti közgyűlése által küldött átfogó eh, választás megfigyelési missziójával, amelyet az ODER-rel együtt eh, szerveztek. A az Odírtól ki, az Odírral való kapcsolatok az első naptól kezdve kiválóak voltak, az Európai Parlament küldöttsége pedig jelezte, hogy kiváló a kölcsönös tisztelet és együttműködés légköre. Pablo Leitix, az ODER misszió küldöttség vezetője, Lenárcsik kollega és mások igen kiváló együttműködést biztosítottak. A küldöttség néhány eltérés értékelési eltérés ellenére nagyon konstruktív módon tudott az Odérral együttműködni, és úgy találtuk, hogy nagyon gyorsan sikerült végleges közös álláspontra jutni. Kedves kollégák, egészen más volt a viszonyunk az EBSZ e parlamenti közgyűléséhez. A választások kezdetétől a végéig feszült volt a hangulat, és negatív az alaphangulat. Egyértelműen ez mindannyiunk munkáját nagyon megnehezítette. Az oka ennek az volt, valószínűleg, hogy nagyon nehéz a viszony, a kapcsolat a két ebesz szerv között. Megfigyeléseim alapján az ODIR mindent megtett, minden a pozitív ö, munkaeredmény értelmében, amit azonban az EBSZ parlamenti közgyűlése nem ítélt konstruktívnak. Nézzük a választásokat. A békés és igen konstruktív légkör nagy hatással volt ránk, mind a kampány, mind pedig a választás napján tapasztaltuk ezt. Egyrészt tehát ez pozitív jel arra, hogy megbékélés van, és tovább lehet vinni a nemzeti egységesülést. Másrészt azonban ez azt is igazolja, hogy hiányzik a politikai vita a közvélemény szemében, és ezért úgy is értékelték, hogy ez inkább formalitás, és nem igazi, valódi választási harc volt. Az elvárások pedig azok voltak, hogy a választások a már meglévő hatalom, hatalmi megosztást erősítik újra meg. A tacsik hatóságok valamit elhalasztottak. Elhalasztották a választói jog megreformálását. A megfigyelő küldöttségek a 2005-ös választási megfigyelő küldöttségek javaslatait nem valósították ugyanis meg. Akkor azt mondták, hogy egy nemzeti választói jegyzéket kellene létrehozni, csökkenteni az igen na, magas díjat, amelyet pártoknak és független jelölteknek kell befizetni, és javasolták, hogy pontos szabályokat fogadjanak el a azokra vonatkozóan, akik a központi választási jegyzékben nem szerepelnek, de megjelennek a választási helységeken. Voltak szabálytalanságok, mint a családi szavazás, vagy a titoktartási kötelezettség megsértése némely esetben, de nem volt nyilvánvalóan jele a választási csalásnak számunkra a rendellenességek, szabálytalanságok más meg, nemzetközi megfigyelőknek is feltűntek, és a ők is megemlítik ezeket. A politikai összefüggésekről. Fontos megjegyezni azt, hogy a delegációnk az eddigi jelentéseket alapvetően támogatja a választási jelentéseket. Ugyanakkor a sajtókonferencián a választásokat követő napon a küldöttségünknek lehetősége volt arra, hogy tovább finomítsa a következtetéseit, és a következő politikai szempontoknál szóltunk hozzá. Aláhúzzuk azt, hogy a választás napján nem volt erőszakos nyomás a választókra. Továbbá a választók körében nem láttuk, hogy a választási folyamattal kapcsolatban félelmek lennének, illetve a választás lebonyolításával kapcsolatban. Hangsúlytuk, hogy milyen, hangsúlyoztuk, milyen fontos a tadzsik ki polgárok és az ország számára is a stabilitás. Ezt fenn kell tartani. Ugyanakkor persze több demokratikus intézményre van szükség, több demokratikus eljárás kidolgozására van szükség, és ehhez nekünk hozzá kell járulnunk. Támogatjuk az erősebb politikai vitát, amelybe elsősorban a fiatalokat és nőket is bevonnak. Támogattuk az újonnan támogatott a parlamentet abban, hogy aktívabb és fontosabb demokratikusabb fórummá alakuljon, ahol az ország politikai döntését békés párbeszéd során hozzák meg. Megjegyeztük azt is, hogy az Európai Parlament küldöttségével a közép-ázsiai kapcsolatok kiépítésére késznek mutatkozott, kész arra, hogy erősítse Tajikisztánnal a kapcsolatokat, és, és örömmel fogadtuk az újonnan megválasztott Tajik parlament meghívását. 2010. január 1-én lépett hatályba az új parlament, és ennek mi is örültünk. Szeretném jelezni még továbbá azt, hogy az eredmények tulajdonképpen az elvárásoknak megfeleltek. A népi demokrata párt Rahman vezetés, elnök vezetése alatt 72%-os támogatottságot kapott, és a 63-ból 53 helyet szereztek meg. Ez az egyetlen a, az iszlám párt az egyetlen legális iszlám párt Közép-Ázsiában 7,7%-os támogatottságot kapott, és két mandátumot, vannak kisebb pártok is, akik még jelen vannak a parlamentben. A, az iszlám megújulás és a szociáldemokrata párt pedig keresetet nyújtott a választási eljárások miatt. Úgy tűnik, hogy az első választásokat követően nem volt nyertes, akit kijelentettek volna, ezért március 13-án megtartott már, második választási körön nem veszünk azonban már részt az első eredményei alapján. Szeretném határozottan köszönetet mondani az egész csapatnak, Aducsinak, a titkárságnak. Egyrészt az előkészítést köszönöm meg, másrészt pedig a, megfigyelés idején kapott támogatást. Kiváló volt a munka, nagyon sokat segítettek. Szeretnék még egy dologra utalni az Európai Parlament számára. Tajikisztán nagyon fontos. Tajikisztánban 7,6 millió ember él, tadzsikok és mások is. Afganisztánban azonban 10 millió tadzsik él északon. És ezt ez el kell, hogy gondolkoztasson minket arról, hogy mennyire fontos ez az ország számunkra. Közép-Ázsiában a víz problémáját és az a körüli vitában is Tajikisztán fontos, illetve a legfontosabb szereplő. Tehát én amellett szólalok fel, hogy mi európai parlamentként ezt a partnerségi megállapodást vegyük komolyan a maguk szempontjából, magunk szempontjából, és Tajikisztánt partnerként vegyük fel, és ez jó alap a további munkára is. Köszönöm. Grazie molte, kollega Jegel. Köszönöm szépen, Jegle kolléga, érdekes beszámolóját. Az ütemterv szerint következik Péter Le kolléga felszólás, akit viszont nem látok. Tehát, hogyha nincs más hozzászóló, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra. Unió a mediterrán térségért címmel. A a Vincent Peyon, prima la parola al collega Pejon, doverosa. Mielőtt megadnám a szót Pejon kollégának, tehát öni a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Euh, Ezen nous connaissons. D'abord, le Parlement s'est déjà exprimé igen, ismerjük ezt a kontextust. 2009. februárjában parlament már vélemény nyilvánított. Pasqualina Napolitano tollából szedett meg ez a bizonyos jelentés. A Párizsi és Marseille csúcson tettek első kezdeményezéseket a Mediterrán Unió témájában. Jó néhány kérdésre kitértek ezek a jelentések, azonban a kontextus azóta sokat változott. Két év egy helyben topogást követően ez az unió, ennek az uniónak az ügye úgyis újra előre mozdult. Júniusban Barcelonában kerül egy állami kormányfői csúcs megrendezésére a főtitkár kinevezését követően. Ez nagyon is jó dolog, de úgy tűnik számunkra, hogy eh, stratégiai, illetve időzítési jogokból az Európai Parlamentnek eh, véleményt illik és kell nyilvánítani e folyamattal kapcsolatban. És ma délután már láthattuk, <clears throat> hogy a latin-amerikai kapcsolatok témájában a, a bipoláris világban a Európa. Nagyon sok energiát fordítottunk az Atlanti óceán két ó talán lévőként egymás közötti kapcsolatokra, most azonban délfele kell vigyázó tekintetünket vetni hiszen geostratégiai, geopolitikai fontosságúak a mediterráneum kérdései. Ez egy olyan terület, amely eh, béke és eh, jólét szigete lehet a világban. Ezért tehát az Európai Parlamentnek határozottan véleményt kell nyilvánítani ez ügyben. Köszönöm mindazoknak, akik akikkel eddig gyümölcsöző eszmecseréket folytattam ez ügyben. Májusban kerül majd a plenárisra e kérdés, hogy a júniusi csúcs előtt megszülessen a parlament álláspontja. Ez ellenben dolgozunk ezen a jelentésen, ez ellenben készítjük a külügyi bizottság nevében a Mediterrán Unióval kapcsolatos szöveget. Az elmúlt két évben megszülettek azok az alapelvek, amelyekre épül ez a jelentés. Az első ezek közül Ellen volt, nem tudott maradni, de ő már említette, mi szerint az Anani eheti ülésen már többen elmondták, nem teljesen új dolog ez tehát. A politikai kontinuitás részét képezi ez a barcelonai folyamat, amely 95-ben kezdődött, és amely miatt folytatunk a közösségi megközelítés alapján. A következő elv, alapelv, és az elmúlt hétben láttuk ennek nehézségeit, biza, nem más, mint hogy nem szabad ezt a folyamatot tovább halogatnunk, azért, csak azért, mert egyes partnerek között komoly ellentétek alakultak eh, ki. Fontos kulturális oktatás és egyéb projektek vannak, amelyek épp hogy a békét kell, hogy szolgálják. a béke folyamatot pedig nem az, nem a mediterrán unió keretében kell megvalósítani, hiszen nem ez a mediterrán unió célja. Harmadsorban a Mediterrán Unió döntéshozatalában demokratikus és átláthatósági garanciákat kell beépíteni. E hétvégén az Euromed közgyűlés jó döntéseket hozott, és a parlamentnek is részt kell vállalni a parlamenti e, felügyeletben végezetül, és ez különösen érint bennünket a 2014 és 20 közötti pénzügyi terv, pénzügyi keret, pénzügyi időszakra vonatkozóan, a finanszírozásnak fel kell nőni a feladathoz, azaz a céloknak megfelelő pénzügyi forrásokat kell elkülöníteni e célra. Európát elkerülik a beruházók, de ha bizonyos politikai nyilatkozatokat teszünk, üléseket szervezünk, konferenciákat tartunk, projektek indítunk, de aztán nem rendelünk hozzá megfelelő forrásokat, nem, magyarul, ha nem lesz pénz a végrehajtásra, akkor az nagyon-nagyon jó lenne, pont az ellenkező célt érnénk el vele, mint amit szeretnénk, csalódnak majd bennünk, és a hihetőségünket, hitelességünket is kikezdheti ez. Most nem szeretnék részletekben menni, de a négy alapvető üzenete van ennek a jelentésnek. Négy alapvető üzenetet próbálunk kommunikálni. Az első egy intézményi üzenet, intézményi kérdésekre vonatkozik. A mediterrán unió demokratikus legitimációja elengedhetetlen. Az Euromed közgyűlés titkársága felállt, finanszírozása biztosított, és e hétvégén Pitel a kollega is részt vett a döntésekben, a nemzeti parlamenteket is bevonják. A főtitkár helye, főtitkár és a főtitkár helyettesek munkája még egy kicsit a levegőben lóg, felmerült a kérdés, hogy a feladatok ellátásához megfelelő eszközöket is kapnak-e majd a főtitkár eh, helyettesek. A következő a Gazdasági és Szociális Bizottság bevonása, a civil társadalom bevonása, a régiók bizottságának a bevonása, az Euromed közgyűlés munkának szervezése. Ezeket, ezek olyan kérdések, olyan részletek, amelyeket tisztázni kell az Európai Bizottságnak. A mediterrán unió felépítése tekintetében. Hat olyan projekt van, amely kiválasztásra került, mindenki elismeri, hogy ezek valóban fontosak és érdekesek. Előre haladottsági állapotuk különböző ugyan, de remélhetőleg minél hamarabb újabb projektek is indulhatnak, mondjuk az oktatás terén, kulturális téren, eh, diákcsere programokra gondolok itt, és az agráriumnak is nagyobb figyelmet kell szentelnünk, A, azt kell tehát meghatároznunk, hogy milyen területeken kíván fellépni a Mediterrán Unió. Harmadsorban egy újabb intézményi aspektus az Európai Parlament költségvetési hatáskörének eh, alakulása a Lisszaboni szerződés értelmében, Fontos, hogy júniusban az állam és kormányfők valóban kiterítsék a kártyáikat, és a pénztárcájukba is nyúljanak, hiszen nem szabad azt megengedni, hogy az egyik eh, zsebből a másikba pakoljuk a pénzeket, hogy az egyharmad, kétharmad arány tiszteletben tartják, és hogy nem csak a szomszédság politikából csatornázzák át a pénzeket. Egész egyszerűen ez túl könnyű lenne. Fontos az, hogy a stratégiához, a kötelezettségvállalásokhoz megfelelő források is járuljanak, illetve 2014 és 14 és 20 közötti pénzügyi időszakra is megfelelő ígérvényeket kapjunk. Tehát júniusban a kormányoknak zsebükbe kell nyúlniuk, egy euró mediterrán bank létrehozása is régóta lóg a levegőben. És egyéb döntéseket is meg kell hozni annak érdekében, hogy a projektek pénzügyi eh, életképességét garantáljuk. Szeresképpen, mert hát elég későre jár már az általános szelleme fő vonala ennek a jelentésnek a nyitottság. Ezért köszönöm a két vélemény szerzőjének a munkáját, az ITRE és az INTA szakbizottságok készítették eh, ezt, és az elkövetkezendő hetekben mindazon kollégák, akik módosító indítványokat kívánnak benyújtani, eh, nos várom a gondolataikat, a segítőépítő szándékú javaslataikat, de legyenek azzal tisztában, hogy a jelentés hosszával kapcsolatban vannak eh, korlátok, terjedelmi határok szigorúak. Köszönöm előre a segítségüket. Köszönöm. Elég hosszú a felszólók listája, ezért kérem, hogy rövidek legyenek, másfél-két percben maximum szóljanak hozzá a vitához mi nem Mon az első listámon, tessék. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevőnek. Kartezianus sziguráért is, ami az indoklásokat illeti. Jó magam, és szeretném, hogy előre vigyük a barcelonai folyamatot, és ne legyenek érdekkonfliktusok. Rövid megjegyzések. A B pontnál nem tudom, hogy helyes az üzenet, hogy nem kell, hogy aggasztja minket a bevándorlás jelensége. Véleményem szerint ez nem így van. A biztonság és a bevandás kérdései mindig is aggasztottak minket, próbáljunk realisták lenni. A mediterrán országokkal kötendő megállapodások Tör- Törökország, Marokkó, Algéria esetében akár 5-7 évig is tárgyaltunk, és egyes megállapodások mostanáig nem születtek meg. Oroszországgal, Pakisztánnal kötöttünk ilyen megállapodást. Kettes pont. Igen, fontosak az emberi jogok, a Lisszaboni Szerződés 8-as cikke ugyanis ö, leszögezi, hogy értékeinket ö, terjeszteni kell a szomszédos országok felé is. Ennek a párbeszéd központi részének kell lennie egy ö, alapvető tengelynek. A prosperitás, a jó kormányzás, a globális kihívások kezelése úgy szintén tengely, de szerintem ez a megfogalmazás egy kicsit korlátozó jellegű. A harmadik megjegyzésem a tízes pontban nem értem a megfogalmazást, mit jelent a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések harmonizálása. Egy üzenetet kellene küldenünk a minimális környezetvédelmi szociális jogszabályokat illetően a mezőgazdaság területén. Ezt ebben kellene, hogy egyetértsünk. Elnök, remélem, hogy rövid lesz a következő felszólalás az összefoglalója. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm Pejon úrnak a véleményét a napoletánó jelentés, meg kell, hogy mondjam, igen, erősen a barceloniai, folyam, barceloniai folyamatot kívánta erősíteni. Elítéltük szocialista demokrata frakcióként a gázai beavatkozást. Azt mondtuk, hogy a Földközi Tengeri Unió egy a párbeszéd eleme legyen, a béke és biztonság erősítője a térségben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy itt a hármas bekezdésben ezt erősítsük. Mindannyian tudjuk, milyen nehézségek vannak ott, milyen nehéz újraindítani a béka, béke folyamatot, és és mégis fontos, hogy támogassuk a, a, az érintetteket, hogy visszaüljenek a tárgyalóasztalhoz. De hát nagyon óvatosnak kell lennünk bizonyos kérdésekben, a, az esélyegyenlőséggel kapcsolatban emlékezzünk csak Marakesre. A az, ott a második ülésen a társadalomban a nők helyzetének elősi, erősítéséről volt szó, és mindenki ott el kellett, hogy fogadja ezt a gondolatot, és mi is kifejeztük támogatásunkat, és fontosnak tartottuk, hogy hozzásegítsük az ottaniakat egy olyan programhoz, amely segíti a vállalkozó nőket, az idősebb nőket, a közigazgatásban való elhelyezkedéshez. Nos, el kell mondjuk azt is, hogy elégedetlenek vagyunk azzal, hogy milyen lassan haladnak előre eltéren a Mediterrán Unióban. Figyelmet kell irányítani a környezeti problémákra, ezen kívül például a arra, hogy a mediterrán térség az, e- az Európa 2020 a megújuló energiák kérdésében is partner. Természetesen a spanyol elnökségnek fontos lesz május 1-én elindul, elinduló mediterrán napenergia programja. Köszönöm. Mavro... Köszönöm, kolléga. Mavro Nikolász következik. Köszönöm, elnök úr. Én is elégedettségemnek szeretnék hangot adni. Most, hogy olvastam a jelentéstervezetet a Mediterrán Unióról, nagyon fontos ez ahhoz, hogy a barcelonai folyamat ismét visszataláljon eredeti medrébe, újra beinduljon, és ahhoz, hogy megfelelő finanszírozás és rendelkezésre álljon e célra. Pontosan ez lesz az állam és kormányfők feladata, hogy nehogy kifulladjon ez a vállalkozás, nehogy elfogjon a lendület. A migráció különösen fontos, főként a földközi tenger térségének déli országai szempontjából. Ne felejtsük el, hogy nagy lakosságú országokról eh, beszélünk, a földközi tenger túloldalán rengetegen élnek, és a földközi tenger térségében, főként a keleti végeken, a közel-keleten komoly válság gócok is vannak. Éppen ezért a párbeszédet kell ösztönöznünk, párbeszédre kell sarkalnunk a mediterráneumot annak érdekében, hogy a közel-keleti konfliktusra végre valahára megoldást találjunk. Szerintem ez egy kiváló szöveg, kiváló jelentés és jó alap ahhoz, hogy a kormányzatok megfelelő gazdasági támogatást eh, nyújtsanak, hogy a parlamenti közgyűlésnek valódi hatalma legyen. Obiols. Köszönöm, Obiols kolléga. Kérem, tartsam a felszólalási időt, különben a többi felszóló hozzászólási időből kell elvennem. Lástima que tengamos que discutir este Szerintem milyen kár, hogy ilyen feltételek mellett kell vitáznunk erről a jelentésről, hiszen a mediterrán politika az EU külpolitikájának egyik nagy prioritása. Az egyik az 5-6 nagy prioritásnak a veszélykockázatok szempontjából az első számú prioritás ez. Azt hiszem, hogy az elnökségtől kérni kellene, hogy ezt a témát tűzze napirendre, hogy egy kicsit bővebben vitázhassunk erről a témakörről. Mindenekelőtt egyetértek Van Payon jelentéstervezetével egy nagyon világosan megfogalmazott dokumentumról van szó, karteziánus jellegű, ahogyan elhangzott, remek kiindulási alap a munkához. Alapvetően egyetértek az iránymutatásokkal és a prioritásokkal, amit a jelentés kijelöl. Talán a közel-keleti konfliktust is említeni kellene, tehát egy explicit utalás kellene az iraki háborúra és szeptember 11-ére is, hiszen a béke folyamat fontos, és ez elhangzik az indoklásban is. Tehát egy jó mediterrán politika az EU részéről egyszerűen hozzájárulást jelenthet ahhoz, hogy előrelépés történjen a tárgyalásokban és pozitívabb beállítottság alakuljon ki a konfliktusok megoldását, illetve ebben a térségben. Köszönöm, elnök úr, ennyi volt. Nekem még nagyobb sajnálatomra szolgál, hogy el kell vennem öntől a szót. Elnök úr, én egyáltalán nem veszem ezt rossz néven. Köszönöm. Elnök, biztosítani szeretném a kollégákat, hogy lesz még alkalom a vitára, amikor majd benyújtják a módosítókat, és ezekről a módosítókról vitázunk majd, tehát április 26-a lesz a vita időpontja, tehát lesz még erre alkalom. Angorakis kolléga kap szót a GUE részéről. Kire Köszönöm, elnök úr. Először is igaza van, legyünk rövidek, de az előadó azt hiszem túl sok időt emésztett fel az elején. Na mindegy. Először is, elnök úr, akkor, amikor ilyen kérdésekről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megnézzük az érve másik oldalát is. Ott vannak ugye a kormányok és a parlamentek. az euró-mediterrán együttműködésben nagyon érdekes lenne ez is, és segíthetne abban, hogy objektívabban lássunk dolgokat. Egy kicsit azt hiszem, mint hogyha azt csugalná, hogy Barcelona az utolsó esély, hogy megmentsük az uniót a, mediterrán térség számára, a földközi tengeri térség számára. Nem megfelelő szerintem az itt használt hang nem. Nem ilyen rossz a helyzet, nem ez az utolsó esély. Nem hiszem, hogy a jelentés azt kell, hogy sugalja, hogy új kritériumokat dolgozunk ki, új összehasonlítási pontokat szerintem sokkal mélyebbre kell ásnunk, és átfogóbb megközelítést kell alkalmazni. A gazdasági oldal legalább olyan fontos, mint a politikai. Grazie mille. Köszönöm szépen. Gyenáko asszonynak adom meg a szót, majd majd Adi Zsorgi úr zárja. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tény és való, hogy ez nagyon fontos jelentés, és több idő kellett volna, hogy legyen számunkra, mint hogy itt pár perc alatt megbeszéljük. Minden esetre két gyors megjegyzésem van. Valóban emberi jogokra és demokráciára összpontosítottunk eddig. Akkor, amikor megnézzük az euromediterrán folyamatot, akkor ezek voltak a fő kérdések. A második dolog, hogy a rendszert magát depolitizáltuk és ez a demokratikus erőket talán arra ösztönzi, hogy erősítsék ereiket velünk. Ez nem, ez nem egy olyan térség, a, mint az észak-afrikai országok, amelyek mindig Európára figyeltek volna. A kapcsolatokat azonos jogokkal, egyenlőségre kell alapítani. Minden kérdésben. Az esélyegyenlőségben újra kell indítani a, a már megkezdett folyamatokat. Ezeket fontosnak tartom. A, úgy gondolom, hogy egy külön bekezdésben kell pontosan ezt a kérdést, tehát a nemek közti egyenlőséget felvetni, azt, hogy hogyan tudunk segíteni a közelkeleti probléma megoldásában. Erről is szólni kell. Azt hiszem, valamit mindenképpen mondani kell erről. És nincsen egy szó sem a Balkánról. Az adzsiai térségben is vannak országok, amelyek tagja, tagjai ennek az együttműködésnek, és róluk sem szabad megfeledkezni. Giorgio. Giorgio kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Nem is értem igazán, hogy a politikai kérdéseket hogyan kerülhetnénk ki. Úgy tűnik számra, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy szembenézzünk a politikai kérdésekkel, ez pedig nem fog rajtunk segíteni, főként akkor, hogyha a célokat el akarjuk érni. Törökország Törökország szerepéről már többen szóltak. Erdogan úr, a török miniszterelnök és Nikola Sarkozy ülési találkozójáról is említést tettek többen. Kíváncsi vagyok, hogy az hogyan alakítja majd ezt a kezdeményezést. A nemies egyenlőségnek fontos szerepet kell játszania a Mediterrán Unió kezdeményezésében, természetes oknál fogva. Végezetül tudjuk, hogy a földközi tenger térségének országai az Európai Uniótól várnak segítséget annak érdekében, hogy a a bevándorlást felügyelő rendőröket és egyéb javadalmokat valaki képzésben részesítse. Adom a szót a jelentéstevőnek, Pejon kollégának, önni a szó. Kollégák, köszönöm szépen. Jó magam is azt gondolom, hogy nincs elég idő arra, hogy meghallgassuk a kollégák észrevételét ezzel a fontos jelentéssel kapcsolatban hiszen nagyon sok kolléga van itt, aki például a Magrebi delegációban dolgozik. Remélem, hogy a következő alkalommal a téma fontosságára tekint, tette lesz elegendő idő ezen eszmecsere folytatására, mert ez nem jó jel. Elnézést kérek azon kollégáktól, akik esetleg túl hosszúnak találták a bevezetőmet, de nem gondoltam, hogy másoktól veszem el e- ezzel az időt. A Mediterrán Unió egy speciális kezdeményezés, amely nem helyettesíti az EU szakpolitikáit a déli országokkal kapcsolatosan. A Mediterrán Unió nem gyógyír minden bajra, hogyha így módon kezeljük a Mediterrán Uniót, akkor jobb is rögtön eltemetni. Például a bevándorlás kérdésének megoldását kérjük tőle, az azt hiszem, hogy nem helyes, erről nem ejtünk szót a jelentésben, vagy akár Tehát, hogyha minden témát be akarunk foglalni ebbe a jelentésbe, a Mediterrán Unióról szóló jelentésbe, az nem helyes, ahelyett konkrét projektekre kell támaszkodnunk. Így például a közelkeleti konfliktussal kapcsolatos néhány szempontot felvetünk, de ismétlem, hogy nem nem szabad túlságosan sok nyársat a tűzben tartanunk a Mediterrán Unióval kapcsolatban. A múltbeli tapasztalatokra kell építenünk, a két elmúlt év tapasztalataira ne próbáljunk mindent megoldani a Mediterrán Unió révén. Hogyha Törökországgal való folyamat is újraindul, akkor furcsa lenne, ha most az EU teremtene hirtelen akadályokat. Egészen gyorsan elmondanám, hogy egyetértek, foglalkoznunk kell a bevándorlás kérdésével, csak a formát illetően vannak viták. Tehát módosítjuk ezt a szövegrészt, hogy legyen világosabb, mert jelenlegi formájában nem az. Másodszorban az emberi jogi kérdések körét kellene még gazdagítanunk, illetve elmélyítenünk. Többet kell erről a témáról mondanunk. De nem lehet ez a központi tengely az EU számára a Mediterrán Unióval kapcsolatos kérdéskörben. Tehát mondjunk többet az esélyegyenlőségről, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről, de ez nem feltétel, nem a szomszédság politikában vagyunk, amikor ez egy feltétel a segélynyújtáshoz. Itt multilaterális együttműködésről van szó. Tehát itt nem feltételességről van szó, a szó klasszikus értelmében erre figyelnünk kell. Végezetül Az a helyzet, hogy szándékunk, szándékunkat kifejezésre kell juttatnunk, ebben egyetértünk, hogy az egész mediterrán unió folyamat hozzá kell, hogy járuljon a közelkeleti béke folyamathoz. Természetesen máshol is zajlanak béke folyamatok, amelyekről kevesebb szó esik, de minden esetre meg kell találnunk a helyes megfogalmazást, erre figyelnünk kell, hogy a Mediterrán Uniónak ne legyen olyan szerepe, amelyet nem tud teljesíteni. És még itt vannak a mezőgazdasági kérdések. Nos, ezt illetően is át kell gondolnunk a megfogalmazást az illető szövegrészben. Mindenki meg kell, hogy találja a számítását a megfogalmazással, hiszen ez egy közös jelentésünk, hiszen egyebekben elhibázott lépés lenne, ha nem így történne. A módosítók alkalmával ezeket még megvitatjuk, ezeket a kérdéseket az elkövetkező hetekben. Elnök, köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje tehát március 24-e 12 óra. Köszönöm. Ah ouais.